Chers collègues, je vous propose de rejoindre vos places. Kedves kollégák, kérem, hogy mindenki foglaljon helyet, és azt hiszem most már itt az ideje, hogy hozzálássunk valóban a munkának, mert bizony bőven van tennivalónk. Kezdjük a 14-es napirendi ponttal, amely Tegnap este kellett volna, hogy napirendre kerüljön, de nem volt, nem maradt rá időnk. Az Európai Szolidaritási Testület és az EU új ifjúsági stratégiája. Meg is adom az előadónknak a szót, Matteo Luigi Bianchinak parancsolj. Per favore. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, tisztelt tagok, nagy megtiszteltés számomra, hogy ma bemutathatom a SZEDEK szakbizottságban egy hangon elfogadott jelentést. Remélem, hogy ugyanígy egy hangulat fogjuk ezt elfogadni. Először is szeretnék köszöntet mondani mindazoknak, akik támogatták ezt a jelentést. Az Európai Szolidaritási Testületre vonatkozó javaslat az Európai Bizottságtól érkezett, és ezt kiegészíti az EU ifjúsági stratégiája jelentős helyi dimenzióval bővítve. Hogyha önkéntes programokat szervezünk, akkor ehhez, ehhez elkerülhetetlen, hogy a helyi közösségeket és a helyi önkormányzatokat is bevonjuk. Azt hiszem, hogy az Európai Szolidaritási Testület munkájának egyik elengedhetetlen előfeltétele az, hogy a helyi szintet bevonjuk, illetve az Európai Parlamenttel konzultálva kell, illetve az Európai régió Régiók Bizottságával konzultálva kell ezt megtenni. Rengeteg fiatal van egyébként, aki önkéntes programokban lelkesen és szívesen részt vesz. A helyi szinten, ami például elősegítheti a vidék elnéptelenedésének megállítását. Az úgynevezett rurális exodus eh, jelenségét ezzel talán megfordíthatjuk. Nagyon örültünk annak, hogy az Európai Bizottság közleményében szerepelt az is, hogy egy európai ifjúsági koordinátort is kinevezzenek, aki persze nem tud majd egyszerre minden régióval egyeztetni, ezért gondoltuk azt, hogy a régiók bizottsága is játszhatna egy szerepet, ebben a folyamatban. A koordinátorral eh, együttműködve tudnánk mi őt úgymond közvetve kapcsolatba hozni a helyi szinttel, eljutatva azt az információt, hogy ifjúságpolitika ügyében mi is történik Brüsszelben, az Európai Központban. Az ifjúságpolitika fontos, hogy helyi és regionális dimenziót is kapjon, ahhoz, hogy a különböző szociális és társadalmi igényeket, a helyi eh, szempontokat figyelembe vegyük. Úgy érzem, hogy a fiatalok a vidéki és a városi eh, igényeket is becsatornázhatják eh, az európai döntéshozatalba. Hogyha ha komolyan gondoljuk ezt, akkor elengedhetetlen az is, hogy a helyi sport és tömegsport egyesületekkel és szervezetekkel is együttműködjünk, amelyek természetesen a fiatalokat és az önkénteseket nagy mértékben beépítik. Köszönöm szépen, van-e általános megjegyzése valakinek? Úgy látom, hogy nincsen, akkor a módosítókra térünk, amik nincsenek, így egyből a zárószavazásra a jelentést kiszavazza meg, kiszavaz ellene, ki tartózkodik. Egyhangulag elfogadtuk, taps, köszönjük szépen, és gratulálunk uh, Matteo Luigi Bianchinak. És kedves kollégák, a 15-ös napirendi pontra ugrunk tovább. A szomszédság és a világ témájában. Hans Janssen az előadója ennek a témának, vagy fő előadója, aki meg is kapja a szót. The floor is yours. voorzitter beste collega's eh, het kan geen. köszönöm szépen tisztelt kollégák nem véletlen az, hogy a szomszédság és a világ témájában elkészített véleménytervezetem napirendre került a mai napon. Hiszen a Brexit előestéjén járunk, és meg fogjuk hallgatni Michel Barnier-t hamarosan. Eljött az idő arra, hogy az Egyesült Királyságot, mint a szomszédságunk részét vegyük fontolóra. Természetesen a visszalépés kapcsán sajnálatunkat kell kifejeznünk, ugyanakkor jelölt országként üdvözöljük az Egyesült Királyságot. Ez olyan, mintha az ember szórakozna, viccet mondana, de hát ez a valóság. Mindenképpen nagyon fontos az, hogy Európa határain kívül megvizsgáljuk, hogy milyen helyzetben vannak a, a szomszédságban levő országok, és mi, hogyan alakul a kapcsolatuk Európával. Összekapcsolódnak a dolgok, a világ ügyei helyi szinten érvényesülnek, és ez fordítva is igaz. Of onze buren op de nabije Meg kell néznünk, hogy mi a helyzet a szomszédos országokban, illetve meg kell nézni a szomszédos kontinensek helyzetét is. Hebben. En daarom is het goed dat de Europese Commissie. Meg kell nézni azt, hogy az állampolgárok milyen helyzetben vannak, hiszen hogyha nem megfelelő a, az ottani helyzet, akkor a mi határainkon fognak megjelenni ezek az emberek. Ezen kívül oda kell figyelnünk a költségvetésre. Wow. Dat is de kern van mijn amendering van de voorgestelde verordening. Kérdés, hogy eh, ők is a helyi és regionális önkormányzatok számára is megvalósulhatnak az érdekek, ez húzódik meg a jelentésemben. A források azért is szükségesek, hogy a 500 milliót biztosítanánk a helyi és regionális önkormányzatoknak a partnerség érdekében, azért, hogy jobban kiépítsük a partnerségi kapcsolatokat más országok régióival. Az Európai Parlament előadója is eh, támogatja ezt a gondolatot, és eh, ezt a parlament jelentésében is eh, láttuk. Remélem, hogy a módosító indítványok többségi támogatást kapnak a parlamentben is. Lezárásképpen három dolgot szeretnék még kiemelni a jelentésemben. Semlegesség, egy esetleges ENSZ migrációs paktum érdekében mindannyian tudjuk, hogy milyen a helyzet Belgiumban és máshol is. Ez egy nagyon kényes kérdés. Marrakes vonatkozásában is. És szeretném még felhívni a figyelmet az ENSZ fenntarthatósági célkitűzéseire, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Lezárásképpen pedig még szeretnék arra utalni, hogy az Európai Fejlesztési Alap jelenlegi célkitűzéseit is be kell építeni számokban is. Köszönöm a kollégáknak a hozzájárulásait, a jelentés során a támogatásukat a titkárságnak is köszönettel tartozom a frakciómnak is, valamint Jesse Post szakértőnek, aki keményen dolgozott ezen vélemény kidolgozásán, mint mindig, megint csapatmunka volt, és ettől azt hiszem, hogy jobb is lett az anyag. General. Köszönöm szépen, megadom a szót az általános vitára. Úgy látom, hogy senki nem kér szót. De mégis? Ich danke dem Kollegen sehr. Köszönöm Janssen kollégának a jelentését. Azt hiszem, hogy a bizottság tervezetét tervezete teljes mértékben becsüli az önkormányzatokat. Nagyon sok mindent megtehetnek a nemzeti fejlesztési együttműködés szempontjából is. Svédországban, Hollandiában, Németország is elkezdett most céltudatosan, célirányosan bevonni önkormányzatokat. Mi például Palesztinában, Ukrajnában és Moldáviában, illetve Törökországgal is szereztünk tapasztalatokat. Ezek mind olyan projektek, amelyeket a szövetségi kormány finanszíroz. Ha most létrehozunk egy európai projektet, ezt kulcsfontosságúnak tartom. Szeretném még hangsúlyozni, hogy a az önkormányzatoknál a szakértők bevonása során nem várhatjuk el a társfinanszírozást az önkormányzatok részéről, ezt európai érdekből, persze saját érdekből is tesszük, de véleményem szerint ezen programok csak akkor lehetnek hatékonyak, hogyha az ilyen önkormányzatok közti együttműködés érdekében európai szintű támogatás valósul meg. Köszönöm. Köszönöm szépen. Van Lój kolléga voorzitter mijnheer de rapporteur. köszönöm szépen köszönöm az előadónak is. vannak még bizonyos fenntartásaink ami a globális migrációs paktumra vonatkozó utalásokat illeti. Itt vannak még tisztázatlan kérdések, kételjek is felmerülnek hiszen az Európai Unióban van több tagállam, amely a globális migrációs paktummal kapcsolatban kételyeket hangoztatott. Éppen ezért felmerül bennem a kérdés, hogy valójában, vajon helyese erre hivatkozni egy módosítóban, amelyet maga az előadó nyújtott be, hivatkozik erre a lehetőségre, de nem tudom, hogy ez most valóban a megfelelő időpont-e, hogy ezt megtegyük, hiszen a jelentés önmagában véve nagyon jó, Kérdés azonban, hogy a globális migrációs paktumról beszéljünk-e. Említettem, hogy vannak bizonyos aggájaim, ami erre a paktumra való hivatkozást illeti. Parol. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy kérem még valaki szót. Tessék, Rezsan kolléga. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Röviden szeretnék reagálni az elhangzottakra. Franciaországban jelenleg a szociális hálózatra vonatkozóan van egy polémia, hiszen ö, azt látjuk, hogy a, hogyha megnyitjuk, a, ez, ezzel a csomaggal megnyitnánk a határokat, illetve a migráció ö, útját, szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy ez a csomag egy-egy javaslat, amely nem jogi érvényű, és tiszteletben tartja az államok szuverenitását a migrációs politikában, úgyhogy szerintem nagyon is helyes az, hogy utalunk erre a csomagra, hiszen ez humanista és nyitott megközelítésben kezeli a migrációs kérdést, és ugyanakkor tiszteletben tartja az országok szuverenitását. Nincs benne semmilyen új korlátozottság az európai tagállamok számára, úgyhogy szerintem ez támogatandó. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Jengman kolléga. Elnök úr, köszönöm szépen a véleményt, illetve a marakesi hivatkozást mi is kritikusan szemléltük. Elégedettek vagyunk azzal kapcsolatban, ahogyan az előadó a módosítójában csak hivatkozik a paktumra, illetve utal a tényekre. A frakciónk szempontjából ez mindenképpen jó, jónak találjuk, ahogyan ezt a kérdést kezelte, éppen ezért ezzel elégedettek vagyunk. Köszönjük az előadónak. Euh, Köszönöm szépen, mások nem kérnek szót, úgy látom. Úgyhogy nézzük a módosítókat. Első módosító a jelentéstevőnél, emellette ellene Elektronikus formában szavazunk. Le vote est clôturé et la... Lezárom a, módos, a szavazatot, és elfogadtuk a módosítót. Azt javaslom, hogy blogban szavazunk a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 9-es, 10-es, 12-es módosítókról. Tehát ezekről a blogban szavazunk, ki van mellette, ellene elfogadtuk, 7-es módosító mellette, ellene elutasítottuk. 8-as a eredeti helyettesítése mellette ellene elfogadtuk. 11-es jelentéstevőtől az eredetit váltja föl mellette ellene elfogadtuk. 12-es nem, a 12-es már benne volt a blokkszavazásban, tehát akkor Végszavazás következik, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk egy tartózkodással. Félicitations, rapporteur, et merci beaucoup pour le travail. Köszönöm szépen, gratulálok a jelentéstevőnek. Nous en venons maintenant à l'avis sur la, le programme. Most pedig az Invest EU programról készített jelentés következik, a jelentéstevő Konstantinos Agorastos. Hello, the floor is yours. Parancsoljon, kollega, öné a szó. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Το InvestEU... Köszönöm szépen. Elnök úr, az InvestEU programról van szó tehát, amely alapján próbáljuk a jövő Európai Unióját felépíteni. Nem egyszerű programról van szó, ami csak a közgazdászokat és a cégvezetőket és az európai köztisztviselőket érdekelni. Nem. Az EU, az InvestEU program mindenkit, minden európai polgárt érintett. Például a polgármestereket, a fiatalokat, a, a iskolákat, óvodákat építhetnünk e, e, ebből. Azokat a tudósokat, akik, vagy új fiatal vállalkozókat, akik egy új cég alapítását támogathatják ezzel. A kis és középvállalkozások ezreinek sőt millióinak van szüksége ahhoz, hogy ilyen pénzhez jussanak, hogy az e, globális versenyben is talpon maradjanak. Az InvestEU programmal tudunk például támogatni olyan kutatásokat, amelyekkel új gyógyszerek születhetnek meg. Ezzel tudjuk azt az új modern infrastruktúrát megteremteni, amely környezetbarát. Ezzel tudjuk a kreativitásunkat kiterjeszteni, és még több lehetőséget, esélyt adni a fiataloknak, a fiatal generációnak új munkahelyeket, jobb munkahelyeket és jobban fizetett munkahelyeket teremthetünk vele. Erről szól az InvestEU program. Sokkal többről van itt szó, mint száraz adatokról, még ha a számok fontosak is ebben az esetben, mert igen nagy számokról beszélünk. 2021 és 27 közötti években a cél az, hogy ...650 mill, eh, milliárd eurónyi befektetés vonzunk ezzel. Azt hiszem, hogy az FC végrehajtásának köszönhetően az ez a tehát 2020-ig is már egy 600 milliárdos beruházási programot teremtettünk, amivel egy millió munkahelyet hozunk létre Európában. Ambiciózus célok ezek. De azt hiszem, hogy lehetünk még ambiciózusabbak. Én személy szerint úgy gondolom, hogy az Invest EU programnak köszönhetően mindezek a befektetések, beruházások, akár 1000 milliárd euróig is megnőhetnek, és két és fél millió munkahelyet teremthetünk Európában. Az FC híres, hírhet FC programmal már vannak tapasztalataink, jó bevált tapasztalataink, ezekből tanulni kell, ami működik, azt meg kell hagyni, ami nem, azt módosítani kell. Azt hiszem, hogy az a szisztematikus elmélyült munka, amely az Európai Bizottsággal, az Európai Beruházási Bankkal folyt vagy folyik, az meghozta a gyümölcsét, mert fontos, hogy az Unió egészében a helyi és regionális önkormányzatokat is bevonjuk ebbe a folyamatba, hiszen az ő tapasztalataik is segíthetnek nekünk. A gazdasági, társadalmi, területi kohézió céljait kell, hogy támogassa az Invest EU program, ez kell, hogy vezérelje a beruházásokat. A, úgy véljük, hogy a válság előtti szintet újra elérheti a GDP a 2021-es évre, de pontosan ezért fontos, hogy az évek alatt beruházók által elkerült régiókat különösen megcélozzuk ezzel az InvestEU programmal, a régiók bizottságának. Éppen ezért fontos, hogy szólása legyen az InvestEU program alakításába. Ez mindenkinek az érdeke, hogy a területi különbségeket csökkentsük számunkra. Különösen fontos, hogy minél gyorsabban beinduljon ez a program. Túlzott administratív és felesleges administratív teher ne járuljon ehhez. A gyors végrehajtás persze nem szabad, hogy a döntések, illetve a program színvonalas volt, tehát bármiféle módon befolyásolja vagy rontsa, hiszen is csak az a fontos, hogy stabil, tartós és tisztességesen megfizetett munkahelyeket hozzunk létre, hiszen az európai gazdaságnak a gerincét mégiscsak a kis és középvállalkozások adják, őket kívánjunk ezzel támogatni illetve a szociális szektorban az infrastruktúrát fejlesztjük, illetve az éghajlatváltozási célok támogatásában a környezetbaráti támogatásokat is támogassuk. Arról nem is beszélve, hogy az európai szociális állam Eh, amely az Európai Unió történetének talán legnagyobb sikere is eh, újra megerősödjön. A digitális konvergencia és a kutatás támogatást is kiemelt célokat eh, jelentenek. Európa mindig is élen járt jó néhány területen, nem mehetünk szembe a fejlődéssel, a föld forgását sem állíthatjuk meg. Éppen ezért az élére kell állnunk ezeknek a folyamatoknak, a, a igazi avantgárd Európára van szükség. Már csak azért is, hogy a környezet védelme a, és a szociális védelem területén is továbbra is vezető szerepünk legyen, hogy mi alakítsuk ezeknek a folyamatoknak az irányát. A célunk az, hogy minden európai polgár érezze ezt a mindennapokban, hogy javul az élete. Az, a jövő Európája, hölgyeim és uraim, olyasmi, amelynek aktív emberekre van szükség, akik aktívan alakítják a jövőt. Köszönöm szépen, az általános vitára megadom a szót, ki szeretne hozzászólni? Úgy látom, hogy senki, akkor a módosítókról fogunk szavazni, kedves barátaim. Egytől hatig sur 1 blogban szavazzunk, mellette, ellene, elfogadottnak tekintjük ezeket. A 7-es és 9-es módosítókról blogban szavazunk. Mellette ellene, akkor szavazunk elektronikusan. Le vote est clos et l'amendement... A szavazást lezárom, nem fogadtuk el ezeket a módosítókat. Azt javaslom, hogy 8, 10 és 11-es módosító roblokban szavazzunk mellette, ellene elfogadtuk. 12-es, 13-as módosítókról blogban szavazunk mellette, ellene elfogadtuk. 14-es módosító mellette, ellene elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene nem fogadtuk el. 16-os mellette, ellene elfogadtuk. 17-18-as mellette ellene elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene nem fogadtuk el. A zárószavazás ki támogatja a véleményt így módosított formában, ki ellenzi, ki tartózkodik. Elfogadtuk egyhangulag. Gratulálunk az előadónak, taps. Merci beaucoup. Nous en venons vie maintenant sur le programme. Most pedig következik Holgrassien jelentése. Az unió stabilizációs és reform folyamat támogatása Olga Zrian Madame la rapporteure, vous avez la parole. Előadó asszony, parancsoljon öné a szó. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a stabilizációs és reformfolyamat támogatását szolgáló uniós program alapvetően 25 milliárd eurós költségvetéssel rendelkező program, és nagyon reméljük, hogy az Európai Unió összes tagállamában segíti a reformokat, olyan reformokat, amely a, az európai szemeszterben javasolt célokat támogatják. 22 milliárd euró áll rendelkezésre minden tagállam számára. Egy technikai segítségnyújtást eh, szolgáló eszköz, ami az administratív fejlesztés szolgálja. Ez a fajta támogatás természetesen a strukturális reformokat eh, szolgáló szolgálat 24 tagállamban az elmúlt években több száz projekttel szerzett tapasztalatot. Ez minden tagállam számára rendelkezésre áll. Erre 300 millió eurót különítettünk el, és a konvergencia program, ami 2,2 milliárd eurós költségvetéssel támogatja a tagállamokat, akik igazolhatóan próbálják az eurót bevezetni. Tehát egy olyan programmal van dolgunk, amely rendkívül operatív jellegű, és amely mindenképpen egy támogatási nyújtó programnak minősül. Azok a javaslatok, amelyek itt világosan kifejtésre kerültek, a elsősorban a szubszidiaritás elvét járják körül. A strukturális reformok hatája fontos, hogy az Európai Unió alapvető céljait szolgálják, és csak a stratégiai területekre terjedhetnek ki, amelyek az Európai Unió közvetlen kompetenciáit érintik. Ezt követeljük mi. Minden olyan európai reformot visszautasít, amelyeket vonatkozóan előzetes értékelést nem végeztek, illetve amelyek fontos európai hozzáadott értéket nem képviselnek, illetve amelyek az Európai Unió alapszerződésekben lefektetett hatásköréhez nem tartoznak. Tehát azok az indikátorok vagy jelzőszámok, amelyek a kohéziós politikára vonatkozóan 2021-21-es évek elfogadásra kerültek, emlékeztetem önöket, az egyfőre jutó GDP, a fiatalkorok munkanélkülisége, az oktatáspolitika, a klímaváltozás, amiről sokat beszélünk egyébként, a migránsok integrációja, amiről szinten sokat beszélünk, ezek megfelelő támogatást kell, hogy kapjanak. Úgy érezzük, hogy koherensnek kell lennünk, és figyelembe kell venni azt a tényt, hogy a egyes tagállamokban a reformok szüks, mennyire szükségesek, például az eurózónához való csatlakozás érdekében más fontossággal bírnak, mint a már eurózónában lévő tagállamok esetében. Ez azt hiszem magától értetődő. A reformok támogatását szolgáló program, ez alapvetően nem egy beruházási vagy befektetési program. Itt egy 100%-os társfinanszírozási rátáról beszélhetünk. Igen komoly a, a kockázata az úgynevezett crowding out hatásnak, éppen ezért annak a ezzel az ilyen transferek lehetőségét törölni javasoljuk. Az európai szemeszterrel fenntartott kapcsolat kapcsán a növekedés barát reformokat kell támogatni, és számunkra éppen ezért a helyi és regionális szervek számára ez egy olyan pont, ami különösen hangsúlyos, hogy a városok, a települések és a régiók administratív kapacitását megerősítsük, hiszen ez a javasolt intézkedések tekintetében egy gyenge pont volt, hiszen fontos, hogy a régió bizottságának az igényeivel és nek megfelelően egy regionálisabb jellegű programot fogadjunk el. Megragadnám az alkalmat ezen a ponton, hogy köszönetet mondjak a kiváló együttműködésért az Kadeziában és Mártigál kollégáknak, akik az Európai Parlamentben készítik ugyanebben a témában a jelentést, odafigyeltek a Régió Bizottságának a véleményére, és el is küldték nekünk a jelentés tervezetüket. Ennek köszönhetően nem vagyunk lemaradásban, lehetőségünk volt arra, hogy találkozzunk az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság képviselőire, akik szintén ö, odafigyeltek arra, hogy a helyi település és regionális önkormányzatok igényeit figyelembe vegyék. Egy nagyon technikai jellegű munka volt, mégis enélkül nem tudnánk eh, koherensek eh, és átláthatóak lenni, amelyet egyébként a régió bizottsága munkája során mindig megpróbál figyelembe eh, venni. Köszönettel tartozom a titkárságnak, szakértőmnek, Döklert úrnak, akiknek a segítsége nélkül nem lett volna lehetséges ez a munka. Köszönjük szépen! az általános vitában ki szeretne szót kérni. Úgy látom, hogy senki nem akarom senkivel be, a szót belefolytani, de hát ha senki nem kér szót, akkor a módosítókkal folytatjuk, akkor az 1-es és 3-as módosítóról blogban szavazunk mellette, ellene elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene elfogadtuk A 4-es és 7-es módosítóról blogban szavazunk mellette, ellene elfogadtuk. 5-ös módosító, ami miatt a 6-os értelmet vesztette mellette, ellene nem fogadtuk el. 6-os mellette, ellene elfogadtuk. 8-as mellette ellene elfogadtuk. 10-es, mert a 9 ügy értelmet vesztetett, tehát 10-es mellette ellene nem fogadtuk el. Záró szavazás a vélemény egészéről mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk meggyőző többséggel. Gratulálunk az előadónak és eh, csapatának. Köszönjük szépen! A bővítési csomag jelentése következik. Franco Jakob az előadó. Une équipe rapporteur, Parancsoljon az előadója szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, először is engedjék meg, hogy köszönetet mondjak mindazoknak, akik támogatták ezen vélemény kidolgozását, a titkárságnak, a szakértőknek és a különböző hatóságoknak is szeretnék köszönetet mondani a bizottságtól kezdve a bolgár és osztrák elnökségnek, a különböző tagjelölt államok nagyköveteinek is, a különböző szövetségeknek és regionális szintű szervezeteknek, testületeknek, valamint a különböző helyi szintű autonóm szervezeteknek. Az első változatban még kicsit másképpen festett ez a vélemény, aztán kiigazítottuk a politikai helyzet változását figyelembe véve. Figyelembe vettük az időközben meghozott döntéseket az Európai Tanácsban, június 26-án hozott döntések alapján igazítottuk ki. Itt többek között arról volt szó, hogy jövőre talán meg lehet nyitni a csatlakozási tárgyalásokat bizonyos tagjelölt országokkal, mint Macedónia, amely ország megállapodott a név kapcsán Görögországgal, még akkor is, ha aztán negatív kimenetelő volt a népszavazás, de a parlament továbbra is foglalkozik a kérdéssel, aztán Törökországban választásokat tartottak, a rendkívüli állapotot is kihirdették ezt követően, noha a helyzet azóta sem tisztázódott az országban. Bosznia-Hercegovina is választásokat tartott, ezek nagyon jól alakultak, már ami a megbékélés és a demokratizálódás folyamatát illeti az országban. A tervezet aztán megvitatásra került a CIVEX bizottságban is szeptemberben. Nyíltan megvitattuk a különböző kollégákkal, és sikerült gyakorlatilag az összes módosító indítványt átvenni. Röviden tehát a bővítési folyamat továbbra is súlypont kell legyen az Európai Unióban. Az alapvető jogokról van szó, ezek tiszteletben tartása minden egyes bővítési folyamat középpontjában kell, hogy álljon. A bizottsági jelentés számos pontját osztjuk, ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a települések és a régiók milyen fontos szerepet töltenek be. Erre többször kitértünk, és köszönöm a kontaktcsoportban működő kollégák támogatását is, az EU és a tagjelölt országok kollégái részt vettek az ülésünk, üléseinken ezen helyi és regionális önkormányzatok szerepét taglaltuk ebben a folyamatban, és tisztában vagyunk azzal, hogy a bővítési folyamat főleg az ott élő állampolgárok számára kell, hogy előnyös legyen. Ez nem lehet egy olyan gyakorlat, amelyet a nemzeti szinten irányítanak, hanem a helyszínen az állampolgárok bevonásával kell ezt lebonyolítani, úgyhogy ők lássák az ember elő esélyeket is. Éppen ezért a bizottságnak erősítenie kell azokat az eszközöket, amelyek jobban előmozdítják az együttműködést, úgy, hogy a régiókban és a településeken ezeket az eszközöket konkrétan fel lehessen használni. Ezek képezik ugyanis a helyi és regionális önkormányzatok részvételének alapját. Aztán a képzési programot, a Local Facility programot is támogatni kell, erősíteni, lehetővé kell tenni a bevált gyakorlatok megosztását, hogy több ismeretre tegyünk szert Európa számára. A különböző szintű hatóságok számára ezért is fontos az információ megosztás. Úgy gondoljuk, hogy természetesen itt a bővítés szempontjából komoly lehetőségek előtt állunk. Nagyra értékeljük azt is, amit a migrációs áramlások kezelése kapcsán tettek ezekben az országokban, Szerbia esetében például, de természetesen ez nagyon jelentős mértékben függ a régióbeli hatóságok kapacitásától is, valamint a történelmi örökség védelme, ezek is olyan pontok, amelyek nagyon fontosak a közös cselekvés szempontjából. Vannak még konkrét pontok, ugye a Nyugat-Balkán, itt vannak gyenge pontok és erős pontok is. A bővítési folyamat pedig most javult ebben az évben, a vonatkozó döntések meghozatalával. Persze lehet, hogy itt-ott pessimistán állnak hozzá. Lehet, hogy van, ahol pessimistán viszonyulnak az Európai Unióhoz, gondolok itt nem utolsó sorban Törökországra, hiszen úgy tűnik, hogy Törökország egyre inkább eltávolodik a csatlakozás folyamatától. Ezt meg kell fordítanunk, és meg kell néznünk, hogy lehet-e még bizalommal viszonyulni ehhez a folyamathoz. hívták most, kértek a rendkívüli állapotot, de ez még nem nem hatott a demokratizálási folyamatra. Guardo. Még egy utolsó megjegyzést tennék Szerbia vonatkozásában. Nagyon jó előrelépések történtek a vajdasággal összefüggésben. Köszönöm szépen, kikér szólt az általános vitában. Úgy látom, hogy senki. Akkor térjünk át a módosítókra. Egyes. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Elutasítottuk. Hármas a jelentéstevőtől, ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. Négyes, szintén a jelentéstevőtől, mellette? Ellene. Elfogadtuk. Ötös, ki van mellette? Ellene. Elutasítottuk. Hatos mellette. Ellene elutasítottuk. Blogszavazást javaslok a 7-estől a 11-esig, ki van mellette, ellene, elfogadtuk. Végszavazás következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, egyöntetően a véleményt. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Nous en venons maintenant à la... Most pedig eh, Jean-Luc Van Rass eh, jelentése következik, ami a digitális gazdaság adóztatásáról szól. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. És adom a szót a jelentéstevőnek. Merci, monsieur. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Misschien in het kort de problematiek schetsen en... Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden. Szeretnék kitérni erre a problematikára, amiről is van itt szó. Vannak vállalatok, különösen a digitális világban. A helyzet az, hogy nagyon kevés adót fizetnek, ez pedig egy tisztességtelen versenyt jelent, főleg a KKV-kra nézve, amelyek Európában sokkal nagyobb adókulcs mellett adóznak. Vannak olyan vállalatok a digitális gazdaságban, amelyek eh, kifejezetten digitális szolgáltatásokat nyújtanak, illetve digitális termékeket eh, dolgoznak ki, és eh, Európában több ország kezdeményezte egységes adókulcs meghatározását, mert az adókulcsok eltérőek. Az Európai Bizottságban megvizsgálták ezt a helyzetet. Lehet, hogy egy másik kezdeményezésre volna szükség, amely jobban elősegíti ezen új adókulcsok harmonizációját. Ez hasznos lenne itt most nem arról van szó, hogy a különböző országok meghatározzák a saját adókulcsukat, hanem a harmonizáció a cél. Ebben a tekintetben persze számos aspektust figyelembe kellene vennünk, a kettős adóztatást el kell kerülnünk, illetve az adózás hatáját a vállalatokhoz kell igazítanunk, és természetesen az is igaz, hogy a digitális gazdaságban vannak veszteséges vállalatok. Ugyanakkor, ha több mint 10 éve tevékenyek, ha több mint 10 éve működnek, akkor ez nyilván kisebb hatást gyakorol majd az adózás szempontjából. A helyszínen, ahol a terméket előállítják, nem ott adóztatják meg a vállalatokat, hanem ott, ahol a fogyasztó felhasználja ezeket a termékeket, illetve igénybe veszi ezeket a szolgáltatásokat, tehát szükség van bizonyos intézkedésekre. Egy lehetséges intézkedés az, hogy egy jelentős digitális jelenlétre van szükség, de itt is szükséges még tovább, szükség van további kiigazításokra. Vannak különböző megoldások, egy rövid távú megoldás, és a legtöbb vállalat, amelyel konzultáltam, elfogadhatónak tartja ezt. Tehát úgy tűnik, hogy nem ez a probléma. A hosszú távú probléma végrehajtása némileg nehezebbnek tűnik. Jó hír azonban, hogy az OECD ezen a területen 2020-ig szeretne megbírkozni ezzel a kérdéssel, szeretne foglalkozni vele, és az OECD már eddig is jó eh, munkát végzett annak érdekében, hogy elkerüljük az adó eh, kikerülést a BEPS által. A tagállamoknak is eh, dolgozniuk kell egy globális szabályozás kialakítása érdekében a digitális gazdaságra nézve. Ennek az az eredménye, hogy az általunk javasolt megoldások itt Európában 2020 vagy 2021 után végleges formát ölthetnek majd a különböző vonatkozó OECD megállapodásokkal összhangban. Felmerült számos kérdés, a bizottság kezdeményezése jó. Itt ugye az adókulcsok harmonizációja a cél, illetve az, hogy a nyereséges vállalati tevékenységek megadóztatására ott kerüljön sor, ahol a fogyasztás is megvalósul. Rövid távon, talán még ezen elnökség alatt lehet megoldást találni. A múlt héten az Európai Parlamentben elfogadták az ezzel kapcsolatos jelentést, és én is azt kérem most, hogy fogadjuk el ezt a véleményt az említett magyarázatok fényében. Köszönöm. Köszönöm szépen és köszönöm szépen, hogy betartotta a hozzászólási időt, ez nagyon fontos. Kikér még szót az általános vitában? Nem látok erre vonatkozó kérelmet, úgyhogy kezdjük a módosítókkal. Azt javaslom, hogy blogban szavazzunk a jelentéstevőtől az egyes, a kettes módosítókra, és ezáltal kiesik az 1-es, 2-es és 4-es eredeti módosító. Ki van uh, emellett? Ellene? Ezeket a módosítókat így elfogadok hármas mellette, ellene, ellenőrizzük elektronikus formában. vote est... Lezárom. Elutasítottuk. Ötös mellette. Ellene. Elfogadtuk. Hatos mellette. Ellene. Elfogadtuk. Végszavazás következik. Ki van mellette? Ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk nagy többséggel. Gratulálunk a jelentéstevőnek, és köszönjük a munkáját. Le prochain point à sur le... Következő a fenntartható növekedés finanszírozása, Tilo Gundlak a jelentéstevő, meg is adom neki a szót. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Megadom a szót a jelentéstevőnek. Elnök úr, tisztelt kollégák, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök annak, hogy ma a véleménytervezetemet ismertethetem a fenntartható növekedés finanszírozása eh, témájában. Az itt eh, található kezdeményezések egy átfogó intézkedési csomag eh, részét képezik, hogy az Európai Unió valóra válthassa a fenntarthatósági célokat, illetve az éghajlatváltozással kapcsolatos célokat. Ez most sürgősebb, mint valaha a szakértők a közelmúltban megállapították, hogy egy 3,2%-os globális hőmérséklet emelkedés várható. Az üvegházhatások kibocsátása is sokkal magasabb szinten áll, mint, várt, mint azt vártuk. Tehát az éghajlat változási tanács ajánlásait sem érjünk el éppen ezért ezek már most nagyon súlyos következményekkel járnak. Látjuk, hogy az északi jégsapka szempontjából milyen hatást vált ki az éghajlatváltozás. 1998 óta több mint 30%-kal csökkent a jégtakaró, éppen ezért szükség van olyan intézkedések meghozatalára, amelyek a fenntartható növekedést előidézik, és így a tőke áramlásokat is ehhez kell igazítani. Az EU bizottság a pénzügyi rendszerekben látja a megoldást, és a 2016. novemberi közleménye alapján a fenntarthatósági és fejlesztési célkitűzések elérése érdekében az összes stratégiában figyelembe akarja venni a bizottság a fenntarthatósági célokat. Ez a tervezet támogatja ezt a törekvést, a pénzügyi ágazatot és a magánszereplőket is be kell vonni az éghajlatváltozással és fenntartható növekedéssel kapcsolatos erőfeszítésekbe, hogy az éghajlat változás szempontjából megjelenő óriási finanszírozási űrt betömjük. Nagyobb átláthatóságot és hosszú távú tervezést szeretnénk, ugyanis eddig nem elég egyértelmű az, hogy egyáltalán, és ha igen, akkor hogyan lehet a különböző tényezőket a beruházásokkal kapcsolatos tanácsadásba bevonni. Ide tartozik még a pénzügyi kockázatok kezelése is, ezek ökológiai és szociális kihívásokból adódnak, ugyanis az éghajlatváltozás következményei már most is fenyegető, fenyegetés, fenyegetik a rendszerek stabilitását. A pénzügyi rendszerek a tőke unió szempontjából is fontos szerepet töltenek be az itt található kezdeményezés a fenntartható gazdasági növekedés szempontjából szab meg kritériumokat. 2019 után az Európa Bizottság elő szeretne terjeszteni egy ilyen kritériumokból álló katalógust, és ebből kiderül majd, hogy mely gazdasági tevékenységek minősülnek fenntarthatónak, ez pedig emelő hatással lehet más tevékenységekre nézve is az ökológiai szempontból fenntartható gazdasági tevékenységekre helyezzük a hangsúlyt, és ehhez kapcsolódnak egyéb környezetvédelmi és szociális vonatkozású tevékenységek. Ha pusztán az éghajlat védelmet veszük figyelembe, szerintem ez nem elegendő, a fenntarthatóság sokkal több, mint, mint egy zöld szín, és ezt más szervezetek, mint a Caritas is így látják. A fenntarthatóság különböző aspektusait nem szabad egymás ellen kijátszani és ez az én véleménytervezetemben is tükröződik a fenntarthatóság, tehát egy olyan követelés, amely az egész világon megjelenik, az ENSZ fenntarthatósági célkitűzéseivel is összefüggésben áll. A gazdasági és szociális felelősségvállalás is összhangban van ezzel. A mai generációk érdekeit veszük így figyelembe, anélkül, hogy a jövő nemzedékének érdekeit veszélyeztetnénk. Tudjuk, hogy a bank felügyeletet is átláthatóbbá próbáljuk tenni európai szinten, támogatjuk a bizottság erre vonatkozó javaslatait, mert ezek elkerülik a belső piac töredezettségét, és elősegítik a tőkepiac növekedését. Jelenleg ugyanakkor nincsenek elegendő kitételek azzal kapcsolatban, hogy mi minősül egy zöld beruházásnak, az ebbe a kategóriába tartozó termékek valóban környezetbarátak kell, hogy legyenek. Embere, emberhez méltó munkakörülményekre van szükség, és a technikai értékelési kritériumokat is meg kell szabni, ez nagy felelősséggel jár. Fontos, hogy a jelenleg használt benchmarkok figyelembe vegyék a jelenlegi 2%-os, 2 fokos célkitűzést a beruházóknak is tudniuk kell, hogy mit támogatnak a forrásaikkal, és ennyi lett volna részemről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy Martínez kolléga kér szólt a vitában. Disculpe, señor presidente. Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretném jelezni, hogy a, a helyi és regionális önkormányzatok elkötelezettek a fenntartható gazdasági növekedés mellett. Ez egy politikai kompromisszum, de úgy gondoljuk, hogy emellett kellenek jogi eszközök is annak érdekében, hogy valóban értékelni lehessen ezeket a fenntarthatósági kritériumokat. Szerintünk a bizottság által javasolt rendelet egy kiinduló pont, ugyanakkor ez kizárólag az ökológiai környezetvédelmi zöld kritériumokra vonatkozik, amelyeket az előadó is említett a fenntarthatóság szempontjából, de szerintünk félreteszi az aspekt, a szociális oktatási aspektusokat, illetve a foglalkoztatást, ami szintén rendkívül fontos, ha el akarjuk érni a fenntartható fejlődési célkitűzéseket. Igaz, hogy a régiók elkötelezték magukat ezen a területen, és komoly felelősség illet meg bennünket, például a távközlési infrastruktúrák, az ipar, a vízellátás, az energetikai beruházások, illetve a szennyvízkezelés szempontjából, de az is igaz, hogy a foglalkoztatás, a szociálpolitika, valamint az egészségügyi, illetve oktatáspolitika terén is komoly felelősségünk van. Éppen ezért ezt is figyelembe kell vegyük, ha valóban ezt szeretnénk írni a fenntarthatósági célkitűzéseket. És a mutatók között fontosnak tartom azt is, hogy ezeket értékelni lehessen, ezek közösek kell, hogy legyenek az összes országban, nem csak az európai országokban, és tényleg képesek kell, hogy legyünk arra, hogy mérjük a beruházások hatékonyságát, hiszen itt a fenntarthatóságba ruházunk be, és ezért képesek kell legyünk arra, hogy valami valódiban tükröződjön ez a kötelezettségvállalás. Köszönöm. Merci beaucoup. La parole est maintenant à notre... Köszönöm szépen. Krisztó Bujon kolléga kapja meg a szót. Igen, köszönöm szépen, üdvözlöm a jelentéstevő munkáját, nagyon jó minőségű munkát végzett, és valóban nagyon fontos, hogy megoldásokat találjunk és megvédjük a bolygónkat, de ugyanakkor a vásárlóerőt is emeljük. Nagyon fontos a fenntartható fejlődés, illetve beruházás, és ez lehet az egyik megoldás a helyzetre, és valahogy így lehet elkerülni a költségvetési zsákutcát, illetve azt, hogy a közpénzeket elpocsékoljuk. és a régi szénalapú rendszerben maradjunk. Úgyhogy azt gondolom, nagyon fontos ezen elgondolkodni, hogy elkerüljük azt, hogy tönkretegyük a bolygónkat, és egy olyan megoldást ajánljunk az állampolgároknak, amely ebbe az irányba mutat és elfogadható. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nem látok senki mást, aki szót kérne, és ezzel hozzá is látunk a szavazáshoz, nézzük. Blogban fogunk szavazni az egyes és a hármasról. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Elfogadtuk. Négyes. Ki van mellette? Ellene. Elfogadtuk szavazás következik az ötösről és a hatosról mellette. Ellene. Elfogadtuk. Hetes mellette. Ellene. Elfogadtuk. Nyolcas mellette. Ellene. Elfogadtuk. Kilences mellette. Ellene. Elfogadtuk. Tízes mellette ellene elfogadtuk. Végszavazás következik, ki van a véleményt mellett, ellene tartózkodik? Elfogadtuk. Egységesen köszönjük szépen, és gratulálunk a jelentéstevőnek. Nous en venons maintenant à l'avis most pedig az energia közösségek témája következik, illetve az energiai átállás Európában. A jelentéstevő pedig Mariana Kájú. Vous avez Kolléganő. domnule Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Nagyra becsült kollégák, szeretnék köszöntet mondani ezért a lehetőségért, hogy ezt a jelentést én mutathatom itt be. Itt ezen a mai napon, amikor a nagy Románia fennállásának századik évfordulóját ünnepeljük, ezért olyan fontos, hogy a települési és regionális önkormányzatok Európai Fórumán, itt a régió Bizottságában beszéljünk erről a fontos kérdésről. Hiszen a mi feladatunk alapvetően az, hogy az emberek életét próbáljuk javítani. Ehhez a megfizethető energia árak garantálása nagyon fontos, amely a környezet védelmet is szem előtt tartja. A helyi energia közösségek egy hatékony módját jelentik annak, hogy a települési szinten energiát, e, e, elektromos áramot termeljünk, és juttassunk el minden háztartásba. Helyileg elérhető energiaforrásokból termelt Elektromos áramról beszélünk tehát. Települési és regionális, regionális szint szolgálhatja, kiegészítheti az európai szintet. Nagyon sok európai település vesz részt a polgármesterek ezen kezdeményezésében. fenntartható energia eh, előállítás az éghajlat céljainkat is szolgálja. Alapvetően azt vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk ezeket a célokat valahogy eh, biztosítani, illetve hogyan tudjuk a helyi energiaközösségeket helyzetbe hozni. Ezért az ENVI szakbizottságnak köszönöm hogy a jelentés tervezetünk iránt érdeklődést mutattak. Akkor is, amikor a Környezetvédelmi Szakbizottságban elfogadtuk ezt az NV titkárságának és a koordinátoroknak köszönettel tartozom. Fontos megegyezni azt is, hogy a helyi energiaközösségek különböző módon érhetik el a céljaikat, partneri viszonyban, KFT formájában, szövetkezeti formában, hogy csak egy pár példát hozzak. Ezek mind lehetőséget nyújtanak a települési szint számára ahhoz, hogy a helyi forrásokat becsatornázzák a helyi gazdaságba, ezzel munkahelyeket teremtve új és az energia szegénységnek gátat szabva. Ezért olyan fontos az, hogy a helyi energia közösségeket az energia vagy energetikai demokrácia fogalmához is kössük. Az energia vagy energetikai demokrácia alapvetően azt vizsgálja, hogy hogyan tudnak az energia ágazatban nagyobb szerepet kapni a polgárok. Ennek fontos szerepet szánunk egy olyan környezetbarát gazdaság megteremtésében, amely nem csak a természetet óvja, hanem amely a jövő generációjának is egy mm, fenntartható világot hagy örökül. Azt hiszem, hogy ez mindenki által támogatható, a közvélemény is mögénk áll majd ez ügyben. Egyes tagállami kezdeményezések alapján az világos, hogy bizony működik ez a gyakorlatban. Ausztriában például az ENVE szakbizottság látogatásán saját szemünkkel láthattuk, hogy mennyi előnyer jár mindez, és hogy a bevételeket olyan helyi infrastruktúrális projektekbe forgatják vissza, amely mindenkinek az előnyére válik. Különböző ajánlásokat fogalmazunk meg ebben a saját közleményezésű véleményben. A hegyi szintű energiatermelés azt hiszem, hogy az energiapolitika alap elemévé kell, hogy váljon, és egy olyan energetikai átállás is elképzelhetetlen nélküle, amely a 21. század igényeinek megfelel. A javasolt változtatások többségével egyetértettem, van azonban kettő, amelyet ellenzek. A hatos módosítóról beszélek, amely túlságosan megszorító, és a pénzügyi támogatási mechanizmusokra való hivatkozást törölné. A nyolcas módosítót is törölném, ez is restriktív, megszorító, azért, mert a hálózat védelme azt is jelentheti, hogy a, helyi hálózat tulajdonosokat túlságosan védjük. Ez az innováció akadályát képezheti. Köszönjük szépen, az általános vitában ki szeretne szót kérni. Nem látom senkinek a karját a magasba lendülni, ezért szavazzunk a módosítókról az 1-estől az 5-ösig blogban szavazunk mellette, ellene elfogadtuk. 6-os módosító mellette, ellene szavazunk elektronikusan. szavazást lezárom, nem fogadtuk el. A hetes módosító ellent ellene elfogadtuk. 8-as mellette ellene elektronikusan szavazunk. Szavazás lezárom, ezt nem fogadtuk el. Záró szavazás, a vélemény egészen mellett kiszavaz, ellene, tartózkodik. Elfogadtuk a véleményt egy tartózkodás mellett. Gratulálunk az előadónak, megérdemli a tapsot. Merci beaucoup pour le travail. Köszönjük a munkáját. Ezzel a 22-es napi rendi pontra kell e, áttérnünk. Javaslat rendeletre a víz újrafelhasználásra vonatkozó minimum követelményekről. Odrich Flaszak, kollégát kérem, hogy fáradjon ide az emelvényre, és amit ezt megtette, megkapja a szót. Pane předsedo, dámy a pánové. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim. Nagyon fontos témáról van szó. A víz újra felhasználásáról vonatkozó minimum követelmények nem csak az éghajlat változás miatt fontos, hanem a kialakuló vízhiány miatt is. A mezőgazdaságban különösen fontos kérdés ez. A jelenlegi jogszabályi keret csak tag, hat tagállamban került átvételre, hat tagállamban szabályozza érdemben ezt a kérdéskört. Ezért van arra szükség, hogy máshol is megtörténjen mindez, annak érdekében, hogy a mezőgazdasági célú vízújra felhasználás ügyét egyszer és mindenkorra minden európai tagállamban rendezzük jogszabályi szinten. A felszíni, illetve a víz felszín alatti vizek száraz időszakokban nem állnak rendelkezésre, azonban a víz újra felhasználása mindig megoldást kínál a mezőgazdasági célú vízigény kielégítésére. Ezzel egyébként két, levet, két legyet üthetünk egy csapás, hiszen egyrészt a szennyezett víz nem kerül a környezetbe, másrészt pedig úgymond olcsó vízhez jut a mezőgazdaság. Az élelmiszer biztonság garantálása természetesen ebben az esetben is fontos szempont. A parkok, közterületek, zöld közterületek öntözésére is felhasználhatjuk ezt a vizet. Fontos, hogy ne csak a szennyvíz tisztítókat üzemeltetőket, hanem a felhasználókat is segítsük világos szabályokkal. Kettő darab módosító indítvány érkezett a vélemény tervezetemhez, a szerzőkkel tárgyaltam ez ügyben, egyeztettem velük, és két szóbeli módosító elfogadását javaslom, egyébként mindenkinek a javaslatait a vélemény szövegébe beépítettem. Zárásképpen köszöntet szeretnék mondani mindazoknak, akik részt vettek ebben a munkában, ennek a fontos dossziénak a kidolgozásában. Azt hiszem elmondhatjuk, hogy mindenkinek a véleményét sikerült a szövegbe beépíteni. Köszönjük szépen, valóban eh, lényegre törő volt. Kisztinnél kolléganőnek adok először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm én is az Vlaszak úr munkáját, akivel a, nagyon jó volt az együttműködés ebben az ügyben. Ami a vég, víz ö, végfelhasználóját illeti, a, ez ügyben az önkormányzatok ö, engedélyére van szükség. Dániában most is így működik a rendszer. Szerintünk ez, ez egy jól működő rendszer, hiszen mégiscsak valakinek vizsgálnia kell, hogy hogyan és mennyi vizet használnak fel a folyamat legvégén. Fontos, hogy valaki szemmel tartsa a vízfelhasználást, az önkormányzat pedig talán a legmegfelelőbb erre a célra. Az, hogy valaki tájékoztatja erről az önkormányzatot, ez szerintünk önmagában nem elég. Örülünk tehát, hogy kompromisszumra jutottunk ez ügyben. Tehát, hogy engedélyhez kötjük ezt a fajta vízújra felhasználást, vagy csak egy tájékoztatási kötelezettséget írunk elő, azt hiszem, hogy ezt a tagállamra bízhatjuk ennek a döntését. Fontos, hogy például az újra felhasznált vízminőségét is valaki vizsgálja. Szeret még valaki ehhez a témához hozzászólni? Kérdező az elnök. Akkor lássuk a módosítókat. Egyes módosító, egy szóbeli kompromisszumos módosító val kerül kiegészítésre. Ez ügyben meg is adom a szót az előadónknak. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy nincs mit hozzáfűznem ehhez, mert az előttem szóló egyértelműen magyarázta a módosítót, sikerült megállapodásra jutnunk, és most pedig a tagállamoktól függ majd, hogy ők az engedélyeztetés, hogy az egyszerű tájakoztatás megoldása mellett döntenek. Az így mo- ö, ö, módosított szóbeli kompromisszumot támogatják, ellenzik, elfogadtuk. A kettes módosító szintén egy szóbeli kompromisszummal kell kiegészíteni. Vlaszek úr, köszönöm szépen, elnök úr, tulajdonképpen ugyanarról van szó, mint az előző esetben. Jó rendben, mellette akkor ellene elfogadtuk. Hármas módosító indítvány mellette ellene szavazzunk elektronikusan. Szavazás lezárom, a módosítót nem fogadtuk el. A négyes módosító következik mellette, ellene, elfogadtuk. Záró szavazás következik, ki támogatja, az véleményt ki ellenzi, ki tartózkodik. A véleményt nagy többséggel elfogadtuk, gratulálunk az előadónak, és csapatának kiváló munkát végeztek, tapsot érdemelnek. Nous en venons maintenant à l'avis de notre collègue Andrés Jadla véleménye következik az Európai Unió űrprogram és az Európai Unió űrprogram ügynöksége témájában.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 megadom a szót az előadónak. Austatud komitee president, head liikmed ja täiskogu külalised. Kedves kollégák, kedves vendégek! Az Európai űrprogram rendkívül fontos Európa számára, fontos az állampolgárok számára, a régiók számára, illetve minden egyes európai állampolgár számára. Az Európai űrprogram segítségével a digitális világ előrelépéseit kiaknázhatjuk. Egy értékes programról van szó, ez nagyon fontos a régiók bizottságának, tagjainak, illetve a különböző regionális vezetők, helyi közösségek számára. Mindannyiunk számára nagyon fontos. Ez lehet, hogy nem ismerjük föl, ennek jelentőségét, de az űrkutatási fejlemények eredményeképpen használhatjuk okos technikai eszközeinket, az okostelefonjainkat, és így tovább. Az Európa, Európai Unió éllovasa az űrprogramoknak, nagyon érdekes programokat hoztunk létre, például ott van a Galileo pozícionáló program. Ezek segítségével nagyon sok adatot be tudtunk gyűjteni, és ezeket hatékonyan, illetve hatékonyabban tudtuk felhasználni új, izgalmas szolgáltatások kialakítására. Az űrtechnológia fontos az Európai Unió számára, hiszen óriási lehetőségek rejlenek benne. Ezáltal a földi szolgáltatások támogatása megerősödik, egyre több egyre többen fellépnek ezen a területen a magánszférából is, fontos a közszféra és a magánszféra összefogása. Ugyanakkor még mindig korlátozott mértékben állnak rendelkezésre a dát, az adatok. Az elmúlt években óriási fejleményeknek, fejlődésnek vagyunk tanulni. 2016 2016-ban alakult ki az űr stratégia, ezzel kapcsolatban jelentést is készítettem, és most pedig egy rendeletre vonatkozó javaslatról beszélünk, amely kiteljesítené az űrstratégia fennmaradó hiányosságait, valamint új programokat hoznánk létre, és óriási összegekkel segítenénk az űrpolitikát vannak új politikánk, politikáink ezen a területen, kommunikációs politika, kommunikációs programok, olyan területeken tesz lehetővé kommunikációt, ez, ahol eddig erre nem volt lehetőség. Ez lehet, hogy különösen releváns bizonyos régiók számára, ott van a GNS, a Galileo és más programok, amelyek helymeghatározást tesznek lehetővé. Fontosnak tartom azt is, hogy Európa saját megoldásokat alakítson ki a Galileo program egy új európai űrügynökséget hoz létre, és az érintettek aggódnak amiatt, hogy az ESA munkáját, munkáját, munkájával kapcsolatban itt átfedések lennének, tehát duplázódna ez a munka. Nagyon fontos projektek és intézmények alakultak ki. Az Európai Bizottság kimondta, hogy nem lesz ilyen duplikáció, nem lesz átfedés, és nagyon fontos a hozzáadott érték. Mi is ugyanígy gondolkodunk, tudjuk, hogy az adatok nyomon követésére nagyon nagy szükség van, segíteni kell a helyi és regionális szereplők számára segítséget kell nyújtani abban, hogy hogyan használják föl ezeket az adatokat. A jelenlegi javaslatban azonban ennek a, a metodológia nem egyértelmű. Fontosnak tartom azt is, hogy a helyi és regionális hatóságok kivegyék a részüket ebből a folyamatból, különböző területeken, gondolok itt például a mezőgazdaságra, hiszen nagyon fontos adatokat lehet begyűjteni az űrtechnológia segítségével, és fontos az, hogy a tudomány és az űrtechnológia szinergiában működjön, illetve megfelelően használjuk a begyűjtött információkat. Az Európai Unió vezető szerepet kell, hogy betöltsön ezen a területen, és koordinált formában kell alkalmaznunk az innovációs lehetőségeinket. rahastamisvahendid ettevõtluse kasvatamiseks ja ettevõtlusvõimaluste loomiseks seoses kosmosepõhiste toodet. Ezen kívül a pénzügyi eszközök segítségével a KKV-knak is támogatást kell nyújtani, hogy kiaknázhassák az űrkutatásban rejlő lehetőséget. Egy új ö, ö, tettek pályára, egy fiatal észt tudós segítségével. Ez is nagyon jól rámutat arra, hogy az űrkutatás területén a fiatalokra számíthatunk az új generációra. Várjuk az első fotókat a szatellit kameráitól, de ez, nagyon, ez a példa nagyon jól mutatja, hogy a fiatal tudósok Észtországból egy világszintű űrkutatási megoldást hoztak létre. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a jelentéshez. Köszönöm szépen, mondja az elnök, kikér szót az általános vitában. Vertó kolléga. Nadó. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, dank u wel ook. Uh... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm az előadónak is ezt a remek jelentést, amelyet most bemutatott. Felhívta a figyelmet arra, hogy a régiók szempontjából az űrkutatási program mennyire fontos. Úgy tűnik, mintha ez egy tőlünk távolálló téma lenne, de a jelentésében egyértelművé tette, hogy a világűr a városok és a régiók számára mennyire fontos, és ezért szeretnék köszönetet mondani neki. Merci Köszönöm szépen. Kikér még szót? Úgy látom, hogy többen nem. De mégiscsak, tessék. Kollég de Costa. De Costa kolléga. Igen, tisztelt elnök úr, én is Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, hiszen kiváló, jelentő, kiváló munkát végzett. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió valóban vezető szerepet töltsön be ezen a területen. Hadd mondjam el, hogy az űr kapcsán ugyanazokat a kérdéseket tesszük föl, mint az 50-es években a szén és az acél kérdésében. Itt a belső piacon a versenyt kell megfelelően kialakítani. 2009-től a Lisszaboni szerződés hatáskört, illetve lehetőséget biztosított az Európai Unió számára, és kormányközi formában került sor az együttműködésre, az Európai Unió számára ez óriási ambíciókat jelentett, azonban az elmúlt tíz esztendőben nem sikerült olyan szintű előrelépést tenni, mint amire számítottunk az űrpolitika területén, pedig megvannak erre a lehetőségeink és az eszközeink. Vannak olyan mechanizmusok, amelyek Európai Unió szintjén szabályozzák -e ezt a területet, azonban ezek valahogy mégiscsak akadályt és féket jelentenek a fejlődés útjában. Nagyon fontos, hogy előrelépés történjen ezen a területen a kontinens, illetve az állampolgárok számára is, és szeretnék visszatérni a jelentéstevő hozzászólásához, valóban nagyon fontos, hogy az európai űrügynökség, illetve maga az Európai Unió együtt tudjon működni, és új lehetőségeket nyisson meg annak érdekében, hogy valóban egy igazi európai űrhatalommá válhatunk. Köszönöm szépen, Mark Reinmeister következik. Ja, hát Köszönöm, elnök úr. Szeretnék én is itt a plenárison most köszönetet mondani az előadónak, a szakbizottságban már megtettem ezt, de valóban ez egy nagyon jó vélemény. És ezt szeretném most még egyszer hangsúlyozni, mert úgy gondolom, hogy az űrkutatási program, valamint a jövő kulcsfontosságú, és éppen ezért ezt nagyon komolyan kellene vennünk. Az én véleményem és ezt már az előttem szólók is elmondták, nem vagyunk elég gyorsak ezen a területen, sokkal több beruházásra van szükségünk, és eh, egy jövő orientált eh, szervezésre van szükségünk. Valamint egy másik kérdés, amelyet már hangsúlyoztak, az új Európai űrkutatási ügynökség. Azt jelenti, hogy eh, nem egy kettős struktúrát akarunk létrehozni a már létező űrkutatási ügynökséggel, hanem egy jól működő struktúrát, amely ugye az e a nem szeretnénk megduplázni, illetve nem szeretnénk ide-oda tologatni a hatásköröket, hogy a végén senki se tudja már, hogy mi történik. Ezt az előadó is egyértelműen kifejtette a véleményében, ezért is szeretnék köszönetet mondani neki, mert átvette ezt a javaslatot, és remélem, hogy majd tudjuk fogadni a véleményt. Köszönöm szépen, úgy látom, hogy mások nem kérnek szót, úgyhogy... A módosítók következnek egyes mellette. Ellene. Elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Elfogadtuk. Akkor a végszavazás következik. Ki van mellette? Ellene? Kitartózkodik? Egységesen elfogadtuk, egyöntetően gratulálunk a jelentéstevőnek. Accompli. Nous en venons ainsi à la fin de nos Ezzel a, lezártuk a vélemények listáját, azonban hátra még a Brexit vita, illetve a 2019-es munkaprogram, a bizottsági munkaprogram, a büró tette ezt napirendre. Az állásfoglalás kapcsán nagyon sok fontos módosító született, összességében 38 módosító, Úgyhogy mindenkitől azt kérem, hogy ha szót kér, azt röviden tegye, hogy időben elkezdhessük a Brexit vitát. Nem tudom, hogy kére valaki szót az állásfoglalás kapcsán. No. Nem? Alors nous allons... Alors nous... Nos. Akkor Lezárom az általános vitát, és ezzel a módosítókra térünk rá. Egyes módosító mellette. Ellene. Elfogadtuk. Kettes mellette. Ellene. Elektronikus formában szavazunk erről. Le vote est clôturé et l'amendement est adopté. Lezárom a szavazást, elfogadtuk hármas, amelyel a négyes és az ötös fogyott. Ki van mellette, hármas mellett, ellene? Elfogadtuk. Hatos mellette, ellene? Elfogadtuk. Hetes mellette, ellene? Elutasítottuk. Nyolcas mellette, ellene, elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük. Le vote est clôturé et l'amendement est adopté. Lezárom, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, elutasítottuk. 13-as mellette, ellene, elutasítottuk. 14-es mellette, ellene, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 16-os mellette, ellene, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene, elfogadtuk. 20-as mellette, ellene, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, elektronikusan szavazunk. Le vote est clôturé et l'amendement Lezárom. Elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, elutasítottuk. 23 mellette, ellene, elutasítottuk. 24-es mellette, ellene, elfogadtuk. 25 mellette, ellene elfogadtuk. 26 mellette ellene elfogadtuk. 27 mellette ellene elfogadtuk. 28-as mellette ellene elfogadtuk. 29 mellette ellene elutasítottuk. 30-as mellette ellene, elutasítottuk, 31. 31-eshez, tessék. Ik verwijs naar mijn eerdere tussen... Elnök úr, szeretném eh, feltenni azt a kérdést, hogy ennek a módosítónak mi a hozzáadott értéke, hiszen itt eh, a marrakesi megállapodás ratifikációjáról és aláírásáról van szó. Az Unió különböző tagállamai már hoztak döntést a marakesi paktummal kapcsolatban. Egyesek úgy döntöttek, hogy aláírják és ratifikálják, de legalább annyi tagállam van, legalább ugyanennyien úgy döntöttek, hogy nem teszik ezt meg. És egyes tagállamok, mint például hazám, még határozatlanok e tekintetben, úgyhogy felmerülnek bizonyos kételyek hogy a migráció szempontjából legyen egy multilaterális megközelítés, és a régiók bizottságában is megvitattuk ezt a paktumot, már erről most itt nem beszéltünk, éppen ezért úgy gondolom, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy az Unióban különböző álláspontok is vannak a marakesi megállapodással kapcsolatban, illetve a tagállamokon belül a régiók is, a régiók szempontjából is megosztanak a vélemények, ezért azt kérem, hogy utasítsuk el. In adopting. Köszönöm szépen, elnök úr, annyit szeretnék elmondani, hogy ha elfogadjuk ezt a módosítót, akkor ezáltal következetesen járunk el az Európai Parlament eddigi döntésével, illetve koherensen járunk el az eddig elfogadott véleményekkel összhangban, amelyeket a régiók bizottsága hagyott jóvá a migráció témájában. Tehát ez a módosító teljesen összhangban van az eddigi munkáinkkal. Köszönöm, kérre még valaki szót, nem? Akkor szavazzunk ki. Van mellette, ellene, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, elutasítottuk. 33-as mellette, ellene, elfogadtuk. 34-es mellette, ellene, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene, elutasítottuk. 36-os mellette, ellene, elektronikusan ellenőrizzük. Le vote est... Lezárom. Elfogadtuk. Harminc hetes mellette, ellene, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, elfogadtuk. És ezzel a végszavazás következzék mellette, ellene, kitartózkodik. Elfogadtuk, nagy többséggel gratulálunk a jelentéstevőnek, és akkor egy pár perc múlva folytatjuk a munkát.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

And he said, no, no, we were at the bureau meeting trying to kick you out of government. <laughs> yeah, that's what he said, yeah. Say, yeah, the debate is in. Chers collègues, je vous invite à reprendre place parce que nous allons continuer notre plénière dans quelques secondes. Három másodperc múlva folytatjuk tehát a munkánkat, kedves kollégák, mindenki elfoglalja a helyét. cher monsieur barnier merci d'avoir à nouveau accepté. Tisztelt Bárnyé úr, még egyszer köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Két évvel ezelőtt egy úti tervről beszámolt nekünk, hogyan kívánja a Brexit tárgyalásokat levezetni. Nagy tehetséggel vezette le ezt a folyamatot, nehéz az elvállás mindig, és ön azon dolgozott, hogy minél eh, rendezettebben eh, folyjon le az Egyesült Királyság Unióból történő kilépése, ez minden európai polgár érdeke. A brit népszavazás eredményét követően a régiók bizottsága a brit önkormányzat és regionális szervekkel folyamatos konzultációban állt annak érdekében, hogy eh, figyelemmel kövessük ezt a folyamatot, beszéljünk arról, hogy az brit kilépés a régiókra milyen hatással lesz. Aszimmetrikus hatásokról beszéltünk, nem csak a régiók között, hanem a régiók és a tagállamok szempontjából is lesznek kitettebbek és kevésbé kitettebbek hét hónappal ezelőtt fogadtunk el eh, plenáris ülésünkön egy állásfoglalást ebben a témában, azóta sok minden történt. A terület és regionális önkormányzatok aggodalmait figyelembe kell venni, ezt mondtuk, a 27-ek közös érdeke az, hogy bizonyos uniós programokban az Egyesült Királyság az átmeneti időszakban részt vehessen, gondolok itt az oktatásra, a kultúrára, a kutatásra, illetve az innovációra. Szeretnénk, hogy a backstop, úgynevezett backstop eh, megoldásával a belfaszti megállapodást eh, megőrizzük, és a fizikai határ eh, Észak-Írország és Írország között semmiképpen se jelentsen, ne szabjon gátat minden kapcsolatnak. A Brexit keményen eh, érinti majd főként Írországot, de más tagállamokat is, de egészen most eh, tanáig, éppen ezért sokan harcoltak azért, hogy a britek az egységes belső piacon eh, helyet kapjanak. Az európai régiók, legkitettebb európai régiók segítsége, támogatása kívántosnak tűnik. Reméljük, hogy a tanácsnak ezt az üzenetet elvisze. A az Európai Unió és az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok keretével kapcsolatban is vannak aggodalmaink, ezért a politikai párbeszédre utaltam már minden szinten folynia kell ennek, annak érdekében, hogy a jövőbeli kapcsolatainkat megfelelően rendezzük. A regionális parlamentek is részt vesznek ennek a megállapodásnak a ratifikációjában, ezért ez különösen fontos. Bányi úr, a Brexit nem az Európai Unió végét jelenti, több ezer város, több száz régió harcol azért, hogy az emberekhez, az emberi polgárok, európai polgárokhoz hoz, közelebb hozzuk az uniót, annak érdekében, hogy a jólét és a béke kontinensen maradjunk. Ezekkel a bevezető szavakkal szeretném üdvözölni Önt ismét itt a Régiók Bizottságában. Mesdames et Messieurs, Hölgyeim és Uraim, elnök úr! Tisztelt képviselők, polgármesterek, sokukat jól és személyesen ismerem, kedves Karl Heinz. Több oka is van annak, hogy örömmel jövök ismét önökhöz a párbeszéd érdekében. A párbeszéd önökkel mindig is fontos. Önnek közül többen figyelme követhették ezt a folyamatot. Moi, euh, que pendant près de 20 ans, j'ai eu l'honneur euh, dans mon pays, la 20 évvel ezelőtt Franciaországban egy euh, területi önkormányzat vezetésével bíztak meg Szavában az Alpok régiójában, és ez nagy megtiszteltetés volt számomra. Nos, a Brexit tárgyalások során, illetve korábban európai biztosként is e- az ott gyűjtött tapasztalataimat sikere használtam fel, amikor kapcsolatban álltam a gazdákkal, a különböző egyesületekkel, szervekkel, a vállalkozókkal. Ez nagyon hasznos tanulási folyamat és tapasztalat volt számomra. Megtanultam a párbeszéd fontosságát, és ezt nem felejtettem el. Amikor legutóbb itt járt a magyar ön is utalt elnök úr, ez március 22 volt, 2017-ben eh, még, 7 nappal eh, azelőtt, hogy Tereza May hivatalos eh, levélben tájékoztatta az Európai Uniót a brit népszavazás eredménye alapján. Ezzel indultak el a hivatalos tárgyalások. A brit kormánytól kaptuk ezt a levelet, ők választották ki a kilépés dátumát, ugye két éves folyamatot állapítottak meg, 2017 márciusa, 2019 márciusa. Fontosnak tartottam, hogy eljöjjek ide, ki kell mondani a dolgokat, ki kell mondani az igazságot. A Brexitnek volt, van és lesz következménye. Nem is kevés. Ezeket gyakran sokan alá becsülik, rosszul magyarázzák el. Az emberi, a szociális, társadalmi, technikai, jogi, pénzügyi és gazdasági következményekre gondolok. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke személyes bizalmának köszönhetően állíthattam fel egy olyan tárgyaló csapatot, amely az enyémhez hasonló e, e, elszántsággal látott neki a tárgyalási folyamatok annak érdekében, hogy egy rendezett kilépés kereteit megteremtsük, hiszen egy rendezetlen, szabályozatlan kilépés sokkal nagyobb kárt okoz, mint egy rendezett. A tárgyalások sikerének előfeltételei előfeltétele volt az, hogy nem a britek ellen, hanem a britekkel együtt folyjon ez a, folyanak a tárgyalások. A 27-ek egységét megpróbáltuk fenntartani, az átláthatóság és a párbeszéd eszközein keresztül, illetve megpróbáltunk minél, minél gyorsabban eh, reagálni a Brexit-tel kapcsolatos aggodalmakra, bizonytalanságokra, nyitott kérdésekre, hiszen ezekből nem volt hiány, vagy nincs hiány, illetve nagyon komoly szervezési munkát is kíván egy ilyen kilépés, hiszen meg kell eh, teremtenünk a jövőbeni kapcsolataink és együttműködésünk alapjait. Ezt a módszert választottuk, és ehhez tartottuk magunkat, és azt hiszem elmondhatjuk őszintén, eh, tartottam a szavamat. Kétszer-háromszor ellátogattam az Unió 27 tagállamának mindegyikébe, találkozzak a miniszterelnökökkel, a kormányokkal, a nemzeti parlamentekkel, a az önkormányzatok, a, a cégek és a szakszervezetek képviselőivel Dániában, Írországban, Flandriában, Alsószágban, tényleg csak egy pár példát kiragadva. Itt Brüsszelben a biztosok kollégiumának szintjén is egyeztettünk a tagállamokkal, több száz egyeztetést, ülést sem vettem részt különböző szinteken. Folyamatos, szoros munka folyt az Európai Parlamenttel, illetve a többi európai intézménnyel eh, együtt válvetve. Talán most először kellett ennyire bonyolult és komoly tárgyalásokat folytatni, egy co-building vagy co-construction, tehát együttes építkezés eh, folyt, együtt próbáltuk lerakni az EU és a az Egyesült Királyság közötti kapcsolatok alapjait. Mindig is tisztában voltam azzal, hogy egységesnek kell maradnunk, és ennek előfeltétele az átláthatóság, a nyílt vita, a közvélemény bevonása, hogy mindenki véleményt nyilváníthasson ez ügyben, hogy a területi önkormányzati regionális szintek szempontját is figyelembe vegyük. Aki akart velünk találkozni, azok megtaláltak itt Brüsszelben, a régiókba jutottam, illetve a legtávolabbi ultraperifériális régióba is eljutottam, ezekről sem feledkeztem meg. Euh, Így találtuk meg a közös álláspontot, a, határoztuk meg a közös prioritásokat, amelyeket a tárgyalások során aztán képviseltünk. A Brexit szerződésben, ami itt van előttem, 600 oldalas csodálatos olvasmány mindenkinek a figyelmébe ajánlom, talán karácsonyi olvasmánynak kicsit bonyolult és ö, száraz, de mégis érdemes átlapozni. 600 oldalban próbáltunk minden felmerülő kérdésre választ adni. Bonyolult és sűrű és nehéz ö, és száraz olvasmány ez, mert ez nem egy politikai nyilatkozat, hanem egy jogi szöveg, amely bizonyosságot, jogbiztonságot próbált hozni, miközben a Brexit eh, bizonytalanságba taszította mindazokat, azt a 3,5 millió eh, európai aki sőt királyságban lakik, illetve fordítva másfél millió britet, akik eh, a kontinensen, az önök régióiban élnek, dolgoznak. Tehát sok embert testközelből a mindennapjaiban érint majd a britek kilépése. Komoly kérdőjelek merültek fel bennük, erre a bizonytalanságra próbáltunk 600 oldalon bizonyos eh, ságot adó válaszokat találni. A tárgyalások során egész egyszerűen tudtuk újra leszögezni, sohasem agresszívan, sohasem büntető szándékkal, én pontosan ellenkezőleg, tehát hangsúlyozni határozottan azokat az elveket, amelyeket mi osztunk Európában 44 eh, éve erre, ezekre az elvekre épült az Európai Unió, a belső piac eh, a négy mozgás eh, szabadsága, a 27-ek számára ezek megkérdőjelezhetetlen értékek. Voltak, vannak és maradnak. A múlt vasárnap a 27 állam és kormányfő e, elfogadta az Európai Parlament e, e, támogatta, és a brit kormány is támogatta ezt a megállapodást, amely kiegyensúlyozott, és hát meg kell mondjam, újra itt, ma is, hogy ez az egyetlen és a legjobb lehetséges megoldás. A jövőbeni kapcsolataink, ha minden jól megy, soha nem látott ambiciózus együttműködést tesz lehetővé majd egy nem tagállam és az Európai Unió között. Tusk és Juncker urak is elmondták, hogy nehéz pillanat ez, súlyos pillanat az Európa számára, amely bizony nem ad okot ünneplésre az unió főtárgyalójaként talán elmondhatom, hogy negatív, negatív eredménnyel zárultak a tárgyalások, hiszen ennek nincs hozzáadott értéke, ez egy igazi lose-lose megoldás, ezzel mindenki veszít. Nem tehetünk más, mint hogy megpróbáltuk a veszteségeket minimalizálni. Ezt azért ne rejtsük véka alá, ez az igazság. Ez a kilépési megállapodás, amely itt előttem fekszik 600 oldalon, az tagállamok és az Európai Parlament, az európai polgárok prioritásait próbálta szem előtt tartani. Itt mondom önöknek a régió bizottságában is, hogy minket a Citizens First, mindenben az állampolgárok érdekei az elsők, ez vezetett bennünket. hogy az európai polgárok a filmjelent európai ö, ö, számára, illetve a, a britek, illetve a brit teknél élő európaiak számára bizonyos jogokat ö, egy átmeneti időszakra rendezzük. Aztán az átmeneti időszak lejártával a mobilitásra majd valami megoldást kell találni, de a szabad mozgás joga nyilván nem úgy fog működni, mint most de egyelőre ez a jog továbbra is garantált marad és lesz. Elnök úr is említette, hogy a Brexit milyen komoly problémát okoz Írország és Észak-Írország között. A béke, a stabilitás garantálása a nagypénteki vagy más néven belfaszti megállapodás fenntartása, életben tartása mennyire fontos. Nos, brit barátainkkal minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy 2020. július 1 -e előtt egy olyan partneri megállapodás, egy egyezmény szülessen, amely majd ezt a problémát megoldja. Ezek majd a jövőben folyó tárgyalások lesznek, vállalások vannak, de pontos tartalmát nem tudjuk majd a majdan megszületendő tárgyalásoknak. Egy úgynevezett kemény határ senkinek sem érdeke, ezért az úgynevezett backstop eh, néven eh, elhíresült megoldás, ami jogilag is eh, a mindennapokban alkalmazható megoldást kínál arra, hogy elkerüljünk Észak-Írország és Írország között egy kemény fizikai határt, miközben a belső piacot mégiscsak fenntartsuk. Ez a backstop mit is jelent? ez egy garanciát, végső garanciát jelent majd. Reméljük, hogy ezt nem kell majd életbe léptetni, megoldást találunk a brit barátainkkal arra, hogy e, a backstop nélkül e, is stabilan működjön e, az ír-ír határ, de legrosszabb esetben a backstop az továbbra is garanciát jelent. Ugyanakkor Észak-Írország és Írország közös érdeke, hogy békés stabilitás maradjon, Persze a cégek számára is fontos, hogy átjárható és ugyanakkor a belső piac érdekeit védő határ legyen. Itt vannak még a költségvetési kérdések is, ahogy tudják önök is, 7 éves költségvetési tervekben gondolkozunk. A politikáinkhoz megfelelő költségvetési forrásokat kell rendelni. A következő több éves pénzügyi tervre önök is eh, áment eh, kellett, hogy mondjanak. 2014-ben indult az a többes pénzügyi keret, amely 2020 végével jár le. Nos, a britek is ezt vállalták, amit 28-an együtt eldöntöttünk, arról 28-aknak, azt 28-aknak kell fizetnie, nem 27-eknek. Erről egyébként megállapodtunk a britekkel, ez lehetővé teszi, hogy a régiókkal, a városokkal, a gazdákkal szembeni vállalásainknak eleget tegyünk, hogy csak pár példát hozzak. A kilépési megállapodásban válaszokat kellett találni megszámlálhatatlan sok egyéb kérdésre is. Azzal, hogy kilépnek az Európai Unióból a britek, mechanikusan, automatikusan, jogilag több mint 700 nemzetközi egyezményből lépnek ki. 700 nemzetközi kereskedelmi és egyéb egyezményből lépnek ki az Európai ünökségből, az Euratomból, és így tovább. Ennek elképesztő jogi következményei vannak. Ezekre mind-mind választ kellett találnunk. Vannak másfajta problémák is, amelyeket a Brexit-tel meg kell oldani. Itt vannak azok a védjegyek, a, amelyek Alicantéban, a védjegyhivatalban, Spanyolországban dolgozó vagy működő ügynökség véd, ezeknek ezreinek a védelmére kellett megoldást találni. Itt volt az a 3000 földrajzi véd védettséget élvező név, sajtok, borok és így tovább, amelyeknek a, az földrajzi eredet megjelölésének védelmét is garantálnunk. Ez főként a régiók szemére fontos. Gondoljunk itt a skót viszkire, vagy, a, vagy például a pármai sonkára, vagy a parmezán sajtra. Egy a brit kormány átmeneti időszakot kért tőlünk, amely a kilépés másnapján kezdődik, jövő év márciusában, és amely 21 hónapig tart majd, talán egy-két évvel tovább is, hogyha együtt erről így döntünk. Ez alatt az Egyesült Királyság már kilépett ugyan, már nem lesz tagja az Európai Uniónak, de a parlament, a régiók bizottsága, a számvevőszék, a bizottság, vagy a tanács munkájában nem vesz részt, ez az ő döntése. Mégis a 21 hónapig legalább a Vámunióban, a belső piacban és az európai szakpolitikákban részese marad mindezeknek, megfelelő jogokkal és kötelezettségekkel együtt. Nos, hölgyeim és uraim, táviratilag, távirati stílusban nagyjából ez a tartalma ennek a 600 oldalas kilépési megállapodásnak, amely szert vezetten, rendezetten próbálja levezényelni ezt a szomorú kilépést. Ez az érdeke az Európai Uniónak és a briteknek is. A vállás, a szétvállás mindig nehéz. Az igazi kérdés az, hogy a jövő hogyan alakul, milyen kapcsolatot tudunk majd ápolni az Egyesült Királyságokkal, a britekkel, akik a kilépés ellenére továbbra is partnereink barátaink és szövetségeseink maradnak természetesen, tehát ezt a gazdasági partnerséget majd valahogy másképp kell szerveznünk, biztonsági célok érdekében a jelenleginél eh, eltérő módon, a jelenlegi től eltérő módon kell a szövetségi, szövetséges viszonyunkat eh, szervezni, és a baráti viszonyt is másképp kell szervezni van egy 26 oldalos kivonat, amely az EU és a britek kapcsolatának, jövőbeli kapcsolatának a keretét vagy vázát írja le. Ez valamivel könnyebb olvasmány, mint ez a 600 oldalas szerződés, de nem mehet minden a úgy, mint nem mehet minden a régi kerékvágásban, angolul ugye business as usual, ez nem megy. A dolgoknak meg kell változniuk a Brexit-tel, ez teljesen világos, ahogy azt gyakran mondjuk. A legjobb kapcsolat az Európai Unióval az, hogyha valaki tagja az Európai Uniónak, ha valaki nem akar az Unió tagja lenni, vagy úgy dönt, hogy kilép, akkor változik a helyzet. Ez már más tészta ugyanakkor kölcsönös érdekeink az diktálják, hogy egy ambiciózus partneri viszonyt tartsunk fel. Ezt a politikai nyilatkozatban, 26 oldalas politikai nyilatkozatban pont erről beszélünk, ezt írjuk le, az emberek mozgásának a szabadsága, a közlekedése, a közbeszerzés, energia, biztonság, a rendőri igazságszolgáltatási együttműködés, a külpolitika, és a külső védelmi kérdések mind-mind az együttműködés területei maradnak. Ambiciózus partnerségről beszélek, tehát hogyha erre készülne mindkét fél, ez alapvetően egy szabad kereskedelmi megállapodásra épülhet, vámtarifák, kvóták nélkül mindkét a Lamos csatorna mindkét oldalán lévő cégek érdekeit azt szolgálna, hogyha ez így lenne. Egy új megállapodást kell kötni halászati ügyekben is, hiszen a halászati, közös halászati politikából is kilépnek. Egy ilyen megállapodást is kötnünk kell. Ez a vizekhez, a halászati jogokhoz kapcsolódó kérdések rendezését vonza magával. A gazdasági kapcsolataink jövőjét mind-mind rendezni kell. Ez nem könnyű kérdés. Több éven keresztül voltam felelős miniszterként a halászati politikáit Franciaországban. Mindent tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy a halászati megalapodás is megszülessen 2020. július 1 előtt, mielőtt az úgynevezett átmeneti időszak véget érne, lezárulna. Ez a partneri viszony a régiók, a települések várakozásainak is meg kell, hogy feleljen, amelyeket önök egyértelműen lefektettek az európai régiók dinamikus gazdaságának eh, elvárásainak is meg kell eh, felelni, hiszen tudjuk, hogy a eh, földrajzi közelségünk, a kereskedelmi kapcsolataink, a brit barátainkkal nagyon fontosak mindannyiunk számára, és éppen ezért próbál megpróbáljuk majd a Brexit kilépésének a hatásait vizsgálva alakítani a um, viszonyunkat, a jövőbeli viszonyunkat a britekkel. A tisztességes verseny eh, feltételeihez tartanunk eh, kell magunkat, éppen ezért a level playing field eh, környezetvédelmi, szociális, adóügyi és állami támogatási kérdésekben az egyenlő versenyfeltételek ügyében mindkét fél komoly vállalásokat tett. A az Európai Unió és egy harmadik ország között folyó kereskedelmi tárgyalások ügyében most először kell e, ilyen ügyeket e, rendeznünk. Japánnal, Koreával és e, e Kanadával kötöttünk már ilyen kereskedelmi megállapodásokat, ahol a különböző jogi szabályokat közelíteni próbáltuk. Most azonban fennáll veszély annak, hogy nem konvergencia, hanem divergencia következhet, tehát távolodnak majd a szabályok. Nyilván a dömpinget ezügyben el kell kerülnünk, ezért a tisztességes versenyfeltételek mellett tett komoly vállásokat mindkét fél a brit városokkal, egyetemekkel, a, a, régiókkal fontos, hogy továbbra is szoros kapcsolatot támoljunk Írország, Észak-Írország ügyében megállapodtunk a britekkel. A Peace program fenntartásáról megállapodtunk. Pár évvel ezelőtt pont felelős is voltam ennek a témának. A Peace, azaz béke program folytatódik tehát, és a britek számára lehetővé tesszük majd, hogy azokban az európai programokban részt vegyenek továbbra is, amelyek a harmadik országok előtt nyitva állnak, főként a tudományos és kutatási, ifjúsági, kulturális oktatási programokra gondolok, legyen szó mondjuk Erasmusra, vagy a polgári védelemre. Ezek mind-mind a régiókat komolyan érintő kérdések. A régiók közötti együttműködés sem szakad meg, az Interreg programra gondolok itt, amelyet azt javasolt az Európai Bizottság, hogy a következő programozási időszakban a harmadik országok előtt is nyitváljon. Az Egyesült Királyság más programokban is részt vehet majd, de a maitól eltérő jogi és pénzügyi feltételek mellett. Elnök úr, láthatják tehát, hogy párbeszédet a közös érdekek mentén folytatódik majd, és ebben a párbeszédben a régióknak, illetve a településeknek is szerepet kell szánni, mind az európai, mind a brit oldalon. Ennyit szeretem volna röviden elmondani, köszönöm a figyelmüket. Ha megengedik még pár szóban, emlékeztetném önöket arra, hogyha sikere járunk, és ez a közös érdekünk, akkor egy eh, precedens nélküli partneri kapcsolatot építhetünk a brit barátainkkal. Ez a partneri viszony a régiók, települések, városok számára is megfelelő helyet biztosít. A regionális partnereknek is eh, véleményt kell nyilvánítanunk, úgy, mint a nemzeti parlamenteknek a jövőbeni kapcsolataink kapcsán a Brexit megállapodást a brit parlamentnek és az európai parlamentnek kell ratifikálnia. Más jogi alapon nyugszanak majd a jövőbeni megállapodások, és a 27 nemzeti parlament és egyes tagállamok esetében a regionális parlamentek egyhangú beleegyezésétől függönnek majd ezek az úgynevezett vegyes megállapodások. Hosszú után előttünk, de megpróbáljuk lefektetni az alapjait annak, hogy ez az út ne legyen túl rögös, görönyös. Azt hiszem, hogy ennek a megállapodásnak vagy szerződésnek a ratifikációja következik, hogyha nincsen kilépési szerződés, és ennek nem záró sikerrel a ratifikációja, akkor nem lesz átmeneti időszak, nem lehet egy rendezett kilépés. Mindkét oldalon ratifikálni kell az Európai Parlamentnek is, és, és a brit parlamentnek is ratifikálnia kell ezt a kilépési szerződést. Itt az ideje, hogy mindenki felnőjön a feladathoz, vállalja a felelősségét, a brit parlamenten a világ szeme, hogy jóvá hagyják-e az elkövetkező napokban, ratifikálják-e ezt a kilépési szerződést. Ezt várja tőlük az Egyesült Királyság. Én szeretném, hogyha a demokratikus parlamenti vita időszakát tiszteletben tartanánk az Európai Parlament és a brit parlament érdekében is. március, tavaly március 22-én azzal fejeztem be a beszédemet, hogy mi vár ránk itt Európában, amikor a britek tájékoztattak bennünket a kilépésről, azóta a Jean-Claude Juncker által vezetett Európai Bizottság jó néhány területen ambiciózus javaslatokat tette az asztalra. Az tárgyalások során az állam és kormányfők egységről tettek tanúbizonságot. Nagyon súlyos a helyzet, ennek a súlyosságával az állam és kormányfők is tisztában voltak délen, keleten, Amerikában mi történik a földközi tengeri térségének stabilitása, terrorista, terrorizmus elleni harc kérdése, tehát súlyos problémákkal kell szembenéznünk az európai vezetők szintjén, és itt az Európai Parlamentben is hallottuk, láthattuk ezt, érezhettük, nyilván önök is. A mi csapatunk is megpróbált az egységért mindent megtenni az átláthatóság érdekében, azért, mert az az egység, amelyről tényleg tanúbizonságot tettünk a nagyon nehéz tárgyalások során, ez volt az az egység, amelynek segítségével egy pozitív napirendet tudunk képviselni, hogy az európai polgárokat megnyugtassuk azt, hogy azért, hogy az európai vitában felmerülő kérdések, gazdasági, védelmi, biztonsági migrációs afrikai ö, ö, partneri viszony kapcsán. Rengeteg olyan kérdés van, amely ö, kapcsán egy pozitív napirendre, agendára van szükség Európának. Erről ezt mutattuk, ezért dolgoztunk, és ezt így kell tennünk. Ez tette lehetővé nem csak azt, hogy a tárgyalások során egységesek maradjunk, hanem hogy az Európai Unió és az önök régiónjának a jövője valóban biztos kezekben legyen a jövő. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Barnier, pour cette... Köszönöm szépen, Barnier úr, ezt a prezentációt, ezt a beszédet, amely egyrészt tömör volt, másrészt pedig teljes körül és ez egy olyan dokumentumról szólt, amely az Európai Unió történelmébe bekerül, csak még azt nem tudjuk, hogy hogyan és milyen vízhanggal. Azt tudjuk, hogy nagyon fontos pillanatokat érünk, súlyos pillanat ez a mostani, de az önüzenete a jövőbe tekintett. És ez már most is nagyon sok érdeklődésre tett számot, mint egy tizen kértek szót, és természetesen ez azt mutatja, hogy nagy érdeklődéssel fogadtuk a beszédét. Mindenkit arra kérek, hogy pontosan, röviden fogalmazom, mindenki tudja, hogy mennyi idő áll rendelkezésre, és azért választottak meg engem arra a szerepre, hogy itt üljek, hogy ezt tiszteletben tartsam. Egy apró megjegyzésem lenne, rögtön térjenek a lényegre, Bárnyé úrnak már így is köszönettel tartozunk a munkájáért, hiszen azt hiszem, hogy fejet hajthatunk az általa elvégzett munka előtt. Valóban hozzáadott érték ez, Bárnyé úr, és mm, ezzel szeretném megkezdeni a vitát. ahogyan mindannyian tudjuk, aktualitásról van szó, időszerű témáról, és Először is Birgit Honné kollégának adom meg a szót, aki ösztönzője volt ennek a mai vitának. Tisztelt Barnyé úr, köszönöm szépen a beszámolóját, és köszönöm önnek azt is, hogy a csapata mindig is táj, tájékoztatta a régiók bizottságát, és nyomatékosan azért a herkulesi feladatért is köszönetet mondok önnek, amely most már ön mögött található, még akkor is, ha az Egyesült Királyság elhagyja az Európai Uniót, ez mindannyiunkat nyomaszt, ugyanakkor az ön tárgyalási stratégiája helyesnek bizonyult, és nem is volt ehhez, ezzel szemben alternatíva. A Brexit nem hiszem, hogy elkerülhető, ha tetszik, hanem ezt tényként kell kezelnünk, és a november 25-én az állam és kormány fők által jóváhagyott megállapodásnak hatályba kell lépnie, hogy 2019 márciusában ne legyen káosz. Mindannyiunknak szükségünk van az átmeneti időszakra, hogy az EU és az Egyesült Királyság közti kapcsolatokat tartósan meghatározzuk. Az én tartományom alsó százország fontos kapcsolatokat ápol, az Egyesült Királysággal, a létrejöttünket 49-ben is az Egyesült Királyságnak köszönhetjük. Nánk nagyon sok brit él, fontos kereskedelmi partner az ország, például az autógyártás, illetve a mezőgazdaság terén. Éppen ezért a Brexit mindannyiunk számára kifejezetten keserű. Ugyanakkor fel is készültünk erre. A vállalkozások, ami tartományunkban átszervezték az áruk kereskedelmét, Korábban az Egyesült Királyság még a második legfontosabb kereskedelmi partnerünk volt, most már csak a harmadik. Tartományi kormányként mindig tájékoztatjuk az állampolgárokat erről a folyamatról és annak a következményeiről, és egy kerekasztal megbeszélés keretében az érdekelt feleket is tájékoztatjuk, az interneten keresztül pedig napi szinten tájékoztatást nyújtunk a Brexit tárgyalások állásáról a jogszabályok szempontjából pedig az átmenetet szabályozó jogszabály a tartományi parlament előtt lesz a jövő héten, hiszen a szabályozott Brexithez kell megteremtenünk a feltételeket. Ugyanakkor, ha nem jön létre megállapodás, erre a forgatókönyvre is fel kell készülnünk. Nekünk is vannak terveink, hogy a szükséges intézkedéseket minél hamarabb életbe léptethessük, hogy ezáltal a vállalkozásokra és az állampolgárokra nézve enyhítsük a körülményeket. Köszönöm a halászattal kapcsolatos megállapodást. Ez nagyon fontos számunkra, hiszen a halászat egy nagyon fontos ágazat nálunk. 2020. júliusáig éppen ezért megállapodást kell elérnünk az átmeneti jogokról. A határos államok, mint tartományom számára is ez nagyon fontos és ezért számítok arra, hogy a bizottság enged majd, és köszönöm, Bárnyé úr, biztos vagyok abban, hogy ön a mi oldalunkon áll. A Brexit az egész Európában változásokat fog előidézni, éppen ezért nagyon fontos, hogy az állampolgárok bízzanak az Európai Unióban és annak értékeiben. Ezt a bizalmat jobban ki kell építenünk és meg kell erősítenünk. Köszönöm. La parole maintenant notre... Köszönöm szépen, Michael Murphy kolléga kapszott. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen. Óriási kihívás előtt állunk, és ennek fényében szeretném üdvözölni a megállapodás tervezetet, amely kompromisszumot tartalmaz mindkét oldal részéről. Ír nézőpontból nagyon fontos az, hogy a nagypénteki megállapodás életben marad, védelmet kap, minden garancia megvan arra, hogy nem lesz kemény határ Írországon belül, és azt hiszem, hogy nagyon fontos erre rámutatni. Ez a tervezet egyértelművé teszi, hogy semmilyen módon nem lehet Észak-Írország alkotmányos státuszát kérd, kérdőre vonni, és a nagypénteki megállapodás érvényben marad, érvényesül. A megállapodás tervezett ratifikációja a legjobb és realisztikusan az egyetlen lehetőség arra, hogy a rendezett kilépés történjen, ami pedig a városok és régiók érdekeit szolgálja. Hiszen a városoknak erre föl kell készülniük. Az Egyesült Királyság kilép, változás előtt állunk, és nem tudjuk még ennek a mértékét, nem látjuk. Nagyon fontos, hogy a régiók és a városok fölkészüljenek erre a változásra. Nagyon fontos ez a vállalkozások számára is, és ebben kulcs szerepet kell vállalnunk, segítenünk kell abban, hogy a városok városok fölkészüljenek erre a változásra. A régiók bizottságának kulcs szerepe van abban, hogy folyamatosan beszéljen a Brexitről, és föntartja föntartsa a párbeszédet. Köszönöm szépen, hogy az Egyesült Királyságok, Egyesült Királyság régióival, városaival szoros együttműködésben tudunk dolgozni. Elnök, köszönöm szépen. Albert Borkaléko következik. Thank you, President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Az Egyesült Királyság az alkotmányos káosz küszöbén áll. A jövő héten a Brexit megállapodás elutasítására is szor, kerül, sok, sor kerülhet, illetve egy második népszavazásra. Az de az biztos, hogy nem lehet semmilyen, az nem lehet, hogy semmilyen megállapodás ne szülessen. A 27 Európája készen áll arra, hogy március 29-én túlmenőleg meghosszabbítsa az 50-es cikket, vagy pedig el tudja elképzelni, hogy visszavonják ezt az 50-es cikket, ahogyan az Európai Bíróság erre vonatkozóan döntést hozott. Birminghamből származó állampolgárként kérdezem ezt. A város nagy mértékben város előnyét szolgálta az, hogy az Európai Unió tagja volt, és remél, reméltem, hogy ez történik majd a jövőben is a Városi Tanács a jövőben is együtt kíván működni az Európai Uniós helyi és regionális hatóságokkal. Köszönöm szépen, most pedig Káfel Langenben kolléga kapja meg a szót. Tack! Ja, vi beklagar alla Brexit och du beskriver... Köszönöm. Azt hiszem, hogy mindannyian sajnáljuk az Egyesült Királyság távozását, mindannyian veszíteni fogunk ezzel egyfelől, másfelől pedig nagy lesz a bizonytalanság is. Főleg, amíg nincs végleges megállapodás. A nyugati partvidéken felkészülünk a Brexitre. Egy jelentős bank például már felkészül az Egyesült Királyság kilépésére. Jelentős nálunk az Egyesült Királysággal való együttműködés, a kereskedelem, nagyon sok áru, árut exportálunk az Egyesült Királyságba, úgyhogy most új utakat keresünk, és fel kell készülnünk arra is, hogy vámáru nyilatkozatokat kell majd kitöltenünk. A halászat egy további fontos ágazat számunkra. Ezt már említették illetve a felsőoktatási intézmények is nagyon jól együttműködnek a londoni és edinburghi egyetemekkel, nem tudjuk, hogy hogyan tovább, mi lesz a hallgatókkal. És az államközi kapcsolatok is rendkívül fontosak az Egyesült Királyság számára, de számunkra is, azért, hogy folytassuk velük a kapcsolatokat. Köszönöm szépen, Rob Junkman kollégája szó. Dank u wel, voorzitter. Eh, ik wil... Köszönöm, elnök úr. Frakcióm nevében szeretnék Barnier úrnak köszönetet mondani azon remek munkáért, amelyet kollégáival együtt végzett. Ezt szeretem volna mindenképpen elmondani, és röviden kitérnék még valamire, ami nagyon fontos számunkra. Említettük az együttműködést, Barnier úr is hangsúlyozta a régiókkal, egyetemekkel való együttműködést, Számunkra fontos ez, hogyan látja a jövőben ennek az együttműködésnek az alakulását, és ha folytatja a munkáját a Brexit után, mit tervez? Köszönöm. Karl van Loo. Karl van Loo, kollégája szó. Köszönöm, elnök úr. A jó megállapodások jó barátsághoz vezetnek, ezt mindannyian tudjuk egy kemény Brexit ugyanakkor kereskedelmi megállapodás nélkül azt is jelentheti, hogy jelentős mértékben hat majd az export és import orientált gazdaságra. Flandriában abból indulunk ki, hogy a GDP 2,6%-kal csökken, nagyon sok munkahely forog kockán. 30 ezer brit él Flandriában, Brüsszelben, Belgiumban, számukra is nagyon sok nagyon komoly a kockázat, ugyanakkor az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok számára is nagy a tét. Erről sem szabad megfeledkeznünk. Konkrétan három dologra szeretnék kitérni. Az európai tagállamoknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy felkészüljünk a további tárgyalásokra, a tárgyalások folytatására nagyobb rugalmasságra van szükség, aztán az állami támogatásokat is meg kell vitatnunk, és a régióknak is meg kell adni a lehetőséget, hogy gazdasági befolyást gyakoroljanak. Makrogazdasági stratégia, ugye említette a halászatot, és eh, ezen a területen is eh, szabályozni kell a kikötőket. Flandria egy kis eh, térség, ugyanakkor nagyon fontos nálunk a kereskedelem, fontos kikötők találhatók a térségben, és a különböző érzékeny pontokat is figyelembe kell venni a tagállamokban, illetve a régiókban. Barbara Eibinger Middle. Köszönöm szépen, Barbara Heimingen, innen kolléga következik. Herr Barnier, spreche... Barnier úr, az Automotive Intergroup elnökeként beszélek önhöz. Európában több mint 13 millió embert foglalkoztat ez az ágazat, és pont ez érintett térségeket sújtja nagyon a Brexit. Stájerország példáján szeretném ezt szemléltetni számunkra. Nagy-Britannia negyedik legfontosabb exportpartner, mint egész Ausztria szempontjából csak a kilencedik helyen áll az Egyesült Királyság az autógyártással foglalkozó régiók számára Nagy-Britannia nagyon fontos, és hogyha például a Mini esetében ezt megnézzük, ezt Oxfordban állítják elő, ugyanakkor az alkotóelemek 70%-át Európából szállítják oda az alkatrészek 70%-át, és nagyon sok kamion kell át a csatornán, csak az autógyártás szempontjából, 2017-ben az um, EU-ból 2,3 millió járművet uh, exportáltunk az Európai uh, az Egyesült Királyságba. Tehát látszik, hogy az ágazatot nagy mértékben érték ki a Brexit. Kérem Barnier úr, hogy ezt vegye fokozottan figyelembe. Köszönöm szépen. Péter Kaiser következik. Tisztelt elnök úr, a Brexit, ahogyan az előttem szóló is elmondta, egy komoly kihívást jelent, ugyanis eltérő mértékben fogja érinteni az önkormányzatokat és a régiókat is. Éppen ezért jó volna, ha az Európai Bizottság már most figyelembe venné, hogy a több éves pénzügyi keret szempontjából a regionális politika súlypontként jelenik meg, és ez egy komoly esélyt jelent, hogy ellensúlyozzuk ezt a tendenciát. Másfelől pedig Gratulálok a megállapodás megkötéséhez, de mielőtt ezt nem ratifikálták, addig ez nem tekinthető véglegesnek. Melyek a kilátások, illetve milyen stratégiát követ az Európai Bizottság, hogyha kudarcba fullad? Ez ugyanis egy döntő fontosságú kérdés, mert csak akkor, hogyha a tagállamok együtt lépnek fel, akkor nézhetünk szembe egy megoldással, és mi történik azzal a nagyra törő partnerséggel, amelyet terveznek ebben az összefüggésben. Le kellene vonnunk Európaként egy következtetést, pusztán nemzetállami megfontolások és taktikák vezettek ahhoz, hogy tulajdonképpen egész Európa, és ezt nyíltan kimondom, negatívan érintett most ebben a kérdésben. Köszönöm szépen. François de Costa következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr a jövőre vonatkozó üzenet és a remény a megadása a célom. A halászati bizottság nevében is szeretnék köszönetet mondani önnek a halászati kérdésekben tett erőfeszítésére. El kell mondani, hogy kulcspontosságú fordulópontot élünk az Európai Unióban, hiszen ki kell alakítani egy olyan módszertant, amely megőrzi az Európai Unió egységességét és meghosszabbítja a párbeszédet, valamint átláthatóságot biztosít az intézmények felé, illetve a tagállamok felé. Ma ki kell mutatni azt, hogy nem ugyanaz a helyzet, hogyha az ember az Európai Uniónak tagja, avagy sem. Ez pedig azt jelenti, hogy tematikusan, szakpolitikai területenként el kell magyarázni azt, hogy mit jelent a Brexit, azért, hogy akik az Európai Unión belül maradjanak, pontosan lássák, hogy ezzel milyen előnyökre tesznek szert. Nagyon fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljunk majd a jövőben az Egyesült Királysággal, hiszen nagyon sok olyan régió van, amely határrégiónak minősül. Nem lehet dühösnek lenni a britekkel szemben, nem is vagyok dühös, de dühös vagyok a brit politikusokra, akik idáig vitték a helyzetet, és végül szavazásra került sor. Köszönöm szépen. Druba kolléga következik. Dear Mr. Barnier, uh, I would like... Tisztelt Barnier úr! Szlovákia nevében szólok önhöz. Először is el kell, hogy mondjam, hogy nagyon aggaszt az, ami az országunkban történik. Nagyon is időszerű ez a mai vita, hiszen azok az erők, amelyek idáig vezettek, Európa ellenes erők, és ezek egyre nagyobb hangot kapnak az én országomban is. Növekszik a szélsőségesség, illetve van náci párt a szlovák parlamentben, és a koalíció, a hatalmon levő koalíció gyakran orosz párti retorikát alkalmaz, és az ukrán ukrajnai agresszióra, orosz agresszióra vonatkozóan is kértesek a megjegyzések, anélkül, hogy figyelembe vennék ennek következményeit. Aggódom tehát, és megoldást szeretnék látni ezekben a kérdésekben. Most döntünk majd Szlovákia sorsáról az Európai Unión belül, és ennek tükrében kérdezem, hogy ön szerint regionális és városi politikusként mit tehetünk annak érdekében, hogy megfordítsuk ezeket a tendenciákat, és visszairányítsuk országunkat Európa szívébe. Köszönöm szépen, Antoni Buchanan kolléga következik. Thank you, Mr. President. Köszönöm, elnök úr, Barnier úr. A Kozla Nemzeti Szövetség azon dolgozik, hogy a brit politikusok is tisztában legyenek a Brexit során a skót érdekekkel. Mi továbbra is abban hiszünk, hogy a szociális és gazdasági jólétünk szempontjából az Egyesült Királyság és az Európai Unió szempontjából is a bemaradás a megoldás, a tagság. A Brexit szempontjából megoldást szeretnénk, de azt akarjuk, hogy a bemaradás is egy opció legyen, és arra azt kérjük, hogy az 50-es cikket a szavazásig függesszék fel. Remélhetőleg ezt lehet itt támogatni Brüsszelben, amennyiben ez szükséges lenne. Tudják, hogy egy közös testületet szeretnénk 2019 márciusa után. A Skót Parlament, a Nemzeti Szövetségünk továbbra is egy több pártot bevonó, bevonó testület szeretne lenni az Egyesült Királyságban. Végezetül a régiók bizottságához, azt régiók bizottságától azt szeretném kérni, hogyha nem hozunk létre egy közös bizottságot, amely a Brexit által előzett változásokat felügyeli, akkor ezzel ártunk a skótoknak, akik tudják, hogy nem szavaztak a Brexit mellett, és akiknek többsége az Európai Unióban szeretne maradni. Hálásak vagyunk a támogatásáért. Köszönöm szépen, mint egy tucatnyi meg, ha hozzászólót hallgattunk meg, úgyhogy most lehetőséget szedni, szeretnék adni Bányi úrnak, hogy reagáljon az elhangzottakra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen mindenkinek a bizalmat illetve a hozzászólásokat. Nagyon röviden távirati stílusban Birgit Oné asszony beszélt a felkészülésről, illetve a gépjármű ágazatról. mi asszonynak is köszönettel tartozom. A bizottság főtitkársága mintegy 70 ö, nyilatkozatot adott ki, értesítést, ezek ágazatok, ágazatonként ö, ágazatonként fogalmaztuk meg ezeket, és a kihívásokat tartalmazzák, illetve a felkészülés lehetőségeit. Hiszen mindig megvan annak a lehetőség, hogy nem születik megállapodás, úgyhogy nagyon fontosnak tartom, hogy a, a városok, a régiók, a vállalkozások az önök segítségével mostantól márciusig arra összpontosítsanak, hogy ezt a felkészülést végrehajtsák, illetve fölgyorsítsák. A jelenlegi időszakot kell erre felhasználni, és ez majd később hoz előnyöket. Kenlova úr, illetve Peter Kaiser úr fölhívta a figyelmet arra, Michael Murphy is, hogy fontos, hogy a régiók is régiók is szerepet kapjanak ebben a folyamatban. Brüsszbe látogattam el, és ennek kapcsán láttam, hogy milyen fontos az, hogy biztosítsuk a folytonosságot az import-export kérdésekben is. Azt hiszem, hogy Írország, Belgium, Hollandia, Dánia hozzászólói, francia régió hozzászólója is rámutatott arra, hogy óriási következményekkel jár a Brexit, és nagyon fontos, hogy pontosítsuk, hogy hogyan is alakul ki majd a jövőbeli kapcsolat. Nos, e- ezért is ajánlom a nyilatkozat elolvasását, hiszen ez a konvergencia lehetőségeire, a konvergencia pontokra hívja fel a figyelmet, a belső piac kérdésére, a négy szabadság jog oszthatatlanságára, és így tovább, és benne vannak a brit oldalról is a vörös vonalak. Donald Tusk elnök úr, tanácsi elnök úr is elmondta, hogy a Brexitet követően a tárgyalások ugye mintegy két évet fognak igénybe venni, és Ebben az időszakban nagyon sok változás történt a brit oldalon. A nyilatkozat tehát, ahogy elmondtam, a konvergencia pontokat tartalmazza, a szabadkereskedelmi megállapodás pontjait, és ez lesz az alapja, lehet az alapja annak, amely a jövőbeli kapcsolat kialakítására vonatkozik. Mindenkinek egyértelműen látnia kell, éreznie kell, hogy ez, ez adja a mi érveinknek, elveinknek a keretét. Ez az alap tehát. És igen, tudom, hogy óriási hatást fejt ki majd a Brexit a bizonyos régiókra. Amikor majd tisztában látjuk azt, hogy hogyan is alakul ki a kapcsolat az Egyesült Királysággal, akkor látjuk majd, hogy pontosan milyen következményekkel jár a Brexit, és akkor lehet majd arról beszélni, hogy a jelenlegi eszközökkel, költségvetési keretekkel hogyan segíthetjük a régiókat. Aztán az egyetemek is szóba kerültek. Valóban az Egyesült Királyság együttműködik más országokkal, illetve nekünk is vannak olyan programjaink, eszközeink, amely a harmadik országo, amelyek a harmadik országokkal való együttműködést irányozzák elő, például az Erasmusra gondolok. Aztán Bukane úr és mások az 50-es cikkre hívták fel a figyelmet, és ezzel kapcsolatban fogalmaztak meg aggályokat. Nos igen, meghallgattam az üzenetüket, de azt mondhatom, hogy főtárgyalóként a jelenlegi szituációban, a jelenlegi helyzetemben nem mondhatok erről véleményt. Mindenkit szeretettel várok, illetve mindenki előtt nyitva áll az ajtóm az irodámban, Farázs úr előtt is, de itt nem szeretnék nem szeretnék semmilyen konkrét véleményt megfogalmazni. Mindenki tudja, hogy hogyan használjuk az 50-es cikket, ezt az Egyesült Királyság ugye aktiválta, életbe léptette, úgyhogy ezzel kapcsolatban nem szeretnék véleményt mondani, nem, nem ö, szeretnék véleményt mondani arról, hogy hogyan alakul majd a, a brit parlamentben a szavazás. Nyugodtan és egyértelműen ki kell mondani, hogy van egy megállapodás előttünk, amely vázolja a jövő, jövőbeli kapcsolatunkat is, erre is kitekintést ad, és a bizottsága a tanács részéről ez bizonyos, bizonyul a legjobb lehetőségnek a rendezett kilépéshez. Ebben vannak olyan elemek, vannak olyan paraméterek, amelyek ambiciózus kapcsolatot alakítanának ki minden területen, és hogyha mindent megvalósítunk, ami ebben a nyilatkozatban van, akkor azt mondhatjuk, hogy egyetlen, egyetlen más harmadik országgal sincs ilyen mértékű együttműködés a különböző szektoriális kérdésekben. Aztán, ami ö, Skócia kérdését illeti, hát ez is brit belső vita. Jelenleg tárgyalunk a brit kormányjal, és az alapján járhatunk el, amit ők mondanak, és már két éve azt halljuk, hogy kilépnek az Európai Unióból, kilépnek a belső piacból, és kilépnek a Vámunióból. Hát ezt sajnálattal vesszük tudomásul, de csak ebből indulhatunk ki, ez alapján dolgozhatunk. Peter Kaiser úr, illetve mások a tanulság levonására hívták fel a figyelmet. Az én feladatom az, hogy a Brexit következményeivel számoljak, de politikus vagyok, mindig is megválasztott politikusként dolgoztam egész életemben. És azt javaslom, hogy a következményeket és a tanulságokat ne keverjük össze, hiszen a tanulságok területén sem szabad eh, bevenni a képbe azt, hogy milyen érzelmi benyomást tesz a Brexit a társadalmi haragot, a kirekesztettség érzését, illetve a védelem elvesztését. Igen, politikusként értjük ezt, és regionális nemzeti szintű válaszokat próbálunk megfogalmazni, illetve helyi, helyi szintű válaszokat. Vannak válaszok, és hogyha a populizmus ki akarjuk kerülni, akkor ezekre az aspektusokra kell összpontosítanunk. És tisztelt elnök úr, még egy gondolat. Mindig azt gondoltam, és mindig is azt fogom gondolni, hogy az Európai Unió keretein belül minden egyik ország, minden, egy, minden egyes régió, minden egyes állampolgár hozzáadott értéket képvisel ebben a közösségben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, és akkor folytassuk a második kérdéskör. Márk Spájs kolléga következik. Vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm, elnök úr. Amikor Nagy-Britannia 1957-ben először nemet mondott Európára, négy évbe telt, míg ismét megkíséreltek igent mondani. Észak-Rajna Vesztfália képviselőjeként azt mondhatom, hogy a mi tartományunk sem létezne Nagy-Britannia nélkül. Ugyanakkor annak érdekében, hogy ismét egyszer igent mondjon Nagy-Britannia, ébren kell tartanunk ott Európa gondolatát, és e tekintetben a régiók felelőssége kiemelkedő partnerségi kapcsolatok, civil társadalmi együttműködések és tudományos együttműködés által. Éppen ezért mindannyiunk számára a Brexit nem szabad, hogy egy ürügy legyen arra, hogy hátradőljünk, hanem éppen ellenkezőleg erősítenünk kell ezeket az erőfeszítéseket, és ha már ilyen kevés időm van, azért még egyszer szeretnék köszönetet mondani a kiváló tárgyalásokért eh, Bárnyé úrnak. La parole est maintenant à notre collègue euh, Antoni. Antoni kollega kap szót. I represent the National Assembly of Wales, the Welsh Parliament. A Velszi Parlament Képviselőjüként sajnos mondom nincs elég időm arra, hogy elmondjam hogy mit érzek ezzel a válsággal kapcsolatban, ami a Velszék számára a Brexittel jön el. Annyit tudunk, hogy káros lesz hosszú távon a kilépés az Unióból. De bármi is történjen, mi Velszben szeretnénk eh, minél jobb kapcsolatot ápolni az Európai Unióval a Velszi Parlament részéről mindenképpen. És ez kötelességünk, hiszen a fiatalokkal szemben kötelességünk, hogy hagyjuk őket kibontakozni azokat, akik fiatal velszi európainak érzik magukat. Milyen lépéseket tehetünk annak érdekében, hogy a Velszi parlamenthez hasonló parlamenteket segítsük abban, hogy az Európai Unióval konstruktív kapcsolatot építsenek. Hogyan tudunk egy ilyen produktív, konstruktív kapcsolatot eh, létesíteni a Brexit utáni világban, illetve milyen társult státuszt kaphat a Wales az Európai Unióban, annak érdekében, hogy azok a partneri viszonyok és barátságok, amelyeket képítettünk, azok megmaradjanak, mert meg kell maradniuk. Köszönjük szépen! Gravajó asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr. Spanyolországból származom, egy bortermesztő régió fővárosából, és ahogyan Bárnyi úr is elmondta, egy olyan út elején, elején tartunk, amely komoly bizonytalanságot jelent, míg eljutunk az út végére. Ebben a tekintetben egy olyan régió, egy olyan város, amelynek gazdasága rá van utalva egy termékre, és amely egy eredet megnevezéstől, megjelöléstől függ, mindenképpen hangsúlyt helyezünk az éberségre, figyelembe kell venni, és védeni kell ezeknek a termékeknek az eredet megjelölését, hiszen ezek a helyi gazdasághoz nagyon erősen kötődnek. És azt is kérjük, hogy a brit termékek minőségére vonatkozó normákat be kell majd tartani, hiszen versenytársaink lesznek Európában. Spanyolként pedig azt is ki kell mondjuk, hogy az Egyesült Királyság elmegy, távozik, ugyanakkor Spanyolország egy olyan országá válik, amelynek saját területén egy gyarmat lesz, és ez azt hiszem, hogy mindenképpen egy nagy folt az európai integráció folyamatában, ez egy anakronizmus, amelyet mindenképpen meg kellene oldanunk. Végezetül szeretném jelezni azt is, hogy meg kell oldanunk azon spanyolok helyzetét, akik Gibraltáron dolgoznak. Az ő helyzetüket is tisztázni kell, hiszen ők továbbra is ebben a városban szeretnének dolgozni. Lamos. Als burgemeester en bestuurder van de regio Rotterdam. Polgármesterként, Rotterdam polgármestereként elmondhatjuk, hogy nálunk van az egyik legnagyobb európai kikötő. Felkészülünk a Brexitre, a legrosszabbra számítunk, a legrosszabbra készülünk fel, de azért számítunk valami jóra is, a pozitív elemekre, ezeket is megpróbáljuk figyelembe venni, megpróbáljuk tájékoztatni a vállalkozásokat, az állampolgárokat, egy Brexit támogatást próbálunk nyújtani a vállalkozásoknak, és e, a városokat a Brexit hatása szempontjából megpróbáljuk elemezni, és Rotterdam városa is megpróbál ez szempontból tudatosságot kelteni. Ugyanakkor a brexit kapcsolatos támogatások Hollandiában beruházásokkal is kell, hogy párosuljanak, hiszen az infrastruktúrára a Brexit nagy hatással lesz. A kikötők, a terminálok helyzete szempontjából erre fel kell készülnünk, fel kell készülnünk a Brexitre, és látjuk azt, hogy a vállalkozások számára is minden egyes felhívás nélkül jobb felkészülésre van szükség. Rotterdam régiója pedig amely a legnagyobb export és import kikötő. A kereskedelmi eljárások nem szabad, hogy lassítsák ezeket a folyamatokat, noha az Egyesült Királyság még nem tette tekintetben olyan sokat. A mobilitás, illetve az információ, az ismeretek cseréje az Európai Egyesítés politikájának egyik legfontosabb eleme, ez látható a kutatási keretprogramokból és az Erasmusból. Egymástól kell tanulnunk, nyitottságra van szükség, egymással kell együttműködnünk. Ezeket az értékeket képviseli az Egyesült Királyság a kutatás szempontjából, és nem csak az Európai Unió, hanem Városon Berlin számára is nagyon fontos partner az Egyesült Királyság. Számunkra az a fontos, hogy egyensúlyt kell teremtenünk, nem szabad mazsolázgatni, ugyanakkor egy észszerű megoldásra kell törekedni. Berlin és a kontinens is évekkel át megosztott volt, de az egyesülést követően Berlin egy sikertörténetté vált és ezért egy felhívást intézünk az európai együttműködés érdekében, hiszen lehet ez az együttműködés sikeres. Ha teljes mértékben kizárjuk az európai kutatásból az Egyesült Királyságot, akkor ellentmondanánk eznek a sikertörténetnek. Azt is mondhatnánk, hogy a gondolatok és a tudományok cseréje szempontjából nem egy egymást kizáró Európára van szükség, hanem egy nyitott Európára, mert ezért járulhatunk hozzá Európa sikeréhez. Köszönjük Fini kap szót. Thank you very much, Mr. President. Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az írküldöttség legfiatalabb tagjaként én szerencsés voltam. Életem során szinte végig békében élhetem Írországban. És köszönöm, hogy a nagypénteki megállapodást a folyamat, tárgyalási folyamat elétől fogva véte, illetve hogy egy kemény, úgynevezett kemény határ megjelenése kapcsán az én hazámra, arra beszélt sokszor, hogy az én hazámra ez milyen katasztrofális következményekkel lenne. Az alsóházban is reméljük, hogy kitartanak ezen cél mellett. Illetve egy állásfoglalásra is utalnék, tavaly májusban fogadtuk el itt ezt a régió bizottságban, egy stabilizációs alapot kértünk, hogy hozzanak létre azon régiók számára, amelyeket a Brexit legdurvábban érinti, és remélem támogatja majd ezt a kérésünket, és ennek létrehozásában remélhetőleg volt segítségünkre lesz. Köszönjük szépen! Anette Bárnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr! Én Hamburg képviseletében vagyok itt. Hamburg a főipari központ Németországban, a harmadik legnagyobb kikötővel, és hagyományosan erős gazdaság és kulturális kapcsolatokat ápolunk az Egyesült Királysággal, tehát nagyon érint majd bennünket a Brexit, csak még azt nem tudjuk, hogy pontosan mennyire. Már nyáron egy koordinációs csoportot hoztunk létre a vezetésemmel, az összes szaktestület hatóságot találkozik, a különböző állategészségügyi hatóságok, vámügyi hatóságok, kutató központok együttműködésével, részvételével. Tájékoztatjuk a közvéleményt is rendszeresen a Brexitről, és ami talán a legfontosabb, egy jogszabálytervezeten dolgozunk, egy átmeneti törvényen, arra az esetre, hogyha a számításokkal szemben mégsem születik megállapodás, ugyanakkor vészhelyzet intézkedéseket is tervezünk, amelyek esetleg szükségesek lehetnek. Ami szerintem mindenképpen fontos, az az, hogy az összes szinten a bizottság, a tagállamok, illetve a az önkormányzatok szintjén is egy egységes álláspontot kövessünk, ugyanis az a normatív megközelítés, amelyet alkalmazunk, azonos kell, hogy legyen a jogalkotás során. Örülök annak, hogy megnyílt ez a párbeszéd, és köszönöm még egyszer Mise a remek munkáját. Le prochain orateur est notre collègue. Következő hozzászólunk Nikola Groboszlevics. Les absents ont tort, le prochain... Úgy tűnik, hogy nincs itt. Bezilo Horta következő. Presidente, muito obrigado, Sr. Michel Barnier. Köszönöm szépen eh, Michel Barnier-nak a jelenlétét. Az bizonytalanság eh, az Egyesült Királyság és az EU közti kapcsolatokban március eh, után csak december 11-én tisztul le, amikor szavaz a brit parlament. Meg kell próbálnunk elkerülni a Brexit negatív kihatásait. Ennek ellenére attól tartok, hogy nem lesz sikeres ez a folyamat egy széleskörű, nyílt és nagyra törő kereskedelmi kapcsolatra kell törekednünk. Az Egyesült Királyság továbbra is az egyik legfontosabb kereskedelmi és politikai partnerünk, és minden bizonyal a barátunk is marad. Az Egyesült Királyság Portugália számára a negyedik legfontosabb kereskedelmi gazdasági partner és a turizmus szempontjából az elsődleges partner védeni kell az exportokat, és középtávon ezek védelme mellett kell kiállnunk. Ami pedig a szolgáltatások csökkenését illeti, ez a turizmusra nagyon nagy kihatással lehet. 2019 márciusa és 2021 júni, januárja között átmeneti időszak lesz érvényben. Ez a vállalatok szempontjából biztonságot nyújt mindkét oldalon. A megállapodás kitételei csak azért lehetségesek, mert egységesek voltunk ezen időszak során, amíg a tárgyalások folytak. Túllépte a hozzászólás idejét, következő hozzászólnak, Arnold Hacsnak a Domeros. Mr. úr, Észak-Írország képviseletében az eh, terrorista, terroristák elleni harcban részletem éveken keresztül egy új határ létrehozása eh, Észak-Írország és Írország között pont olyan veszélyes, mint, eh, mint eh, Észak-Írország és a sziget között. A, az a megállapodás valóban számunkra szégyenítő. A kilépési megállapodás egy olyan közös bizottság létrehozását tervezi, amely igazából britellenes. Miért vezetik ezt hát be. Alapvetően Észak-Írországot és a kormányt is megfosztották szavazati jogától. A backstop nem más, mint egy csapda, az uniós szabályokhoz kívánják kötni a briteket és az északíreket örökre, egy virtuális, a rendszer virtuális fogjai vagyunk. Remélem ezt átdolgozzák minél hamarabb, hiszen minden párt érdeke, hogy baráti megoldást találjunk ezekre. Bárnyi úr, kérem tartsa tiszteletben a meglévő észak-ír e, problémákat, mi különállóak vagyunk az Egyesült Királyság többé rászától. Indus Stenson következik. Thank you. I live, uh... Köszönöm szépen az ír határ melletti megyében élek, és nagyon aggasztó számunkra a Brexit, és hogy milyen következményekkel jár majd. A Brexit pártiak vajon ráébrednek arra, látják, hogy az emberek, az átlagemberek, az utcemberek számára ez milyen következményekkel jár majd a mindennapokban? A kemény határ, illetve a borzasztó erőszakos múlt nem szabad, hogy visszajöjjön. Gazdaként elmondhatom, hogy katasztrofális következményekkel jár majd a Brexit az élelmiszer termékek eladásával kapcsolatban. Szülőként, apaként nem értem, hogy a britek hogyan képzelik azt, hogy elveszik ezt a lehetőséget a fiataloktól, hogy az Európai Unióban bárhol tanuljanak, tovább tanuljanak. Választott képviselőként el sem tudom képzelni, hogy mivel jár majd ez az emberek számára a múlt megosztottságain próbáltunk felülkerekedni évtizedeken keresztül, és most lehet, hogy újra nyitjuk ezeket a régi sebeket. Nem egóról van szó, hanem az utca emberének az életéről. báni úr, írként a köszönetet szeretnék mondani a munkájáért, csak így tovább. Így csak így tovább, nem szükségünk a Brexitre egyáltalán. Köszönöm szépen, ön is túlépte a hozzászólás idejét. Pascal Mangenek adom meg a szót. Merci, euh, monsieur le président, monsieur... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Bárnyi úr. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy ilyen elköze, elkötelezetten harcol egy ilyen kritikus pillanatban, amikor az Egyesült Királyság eh, kilép az Európai Unióból. Tehát köszönöm a munkáját. Egy elég eh, egyszerű kérdést szeretnék föltenni. Egy olyan régióból eh, származom, amely bortermelő vidék, és illetve egy olyan ital, amelyet nagyon szeretnek a britek és ez pedig a pesgő. Nagyon nagy mértékű a kereskedelmi tevékenység ezen termék esetében, és tudja, tudja Bárnyé úr, hogy a brit, a brit fogyasztók továbbra is majd ezzel az itallal fogják ünnepelni a különböző eseményeiket, és nagyon remélem, hogy a jövőben is, tehát exportálhatjuk ezt, a, ezt az italt az Egyesült Királyságba. Most pedig, mondja az elnök úr, Erik Fryval kapja meg a szót. Ja, tak for ordet, tak for stort stykke Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Bárnyi úr, köszönöm szépen elkötelezett munkáját, és nagyon örülök annak, hogy lehetőségem van arra, hogy fejet hajtsak óriási erőfeszítése előtt. Lemvi kis régiójából származom, nem is olyan régen ellátogatott hozzánk, és ez a régió nagy mértékben függ a halászati tevékenységtől. A, 40, a, halálomány 40%-a a brit vizekkel, határos vizekben található, tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy a halászati kérdésekben megfelelő megállapodás szülessen, és nagyon remélem, hogy megvédi majd érdekeinket, hiszen azok a helyhatóságok, amelyek eh, itt az északi tenger térségében vannak, azok, azok számára rendkívül fontos, hogy folytathassák halászati tevékenységet, tevékenységüket. Remélem tehát, hogy így folytathatjuk majd a munkánkat. Kollég David uh, Simons. David Simons kolléga következik. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Európér konzervatív voltam azóta, amióta a Maastrichti szerződés idején csatlakoztam a pártomhoz, úgyhogy nagy frusztrációt okoz ez a jelenlegi helyzet számomra. Egy konkrét kérdést szeretnék föltenni. Helyi és regionális a helyi és regionális önkormányzatok nem kerülnek megemlítésre a megállapodás tervezetben, illetve a parlamenti, miniszteri hivatalos és civil szervezeti szint sem érvényesül. Nagyon sok gyakorlati kérdéssel foglalkoznak ezek a szintek, ahogy az elnökünk is rámutatott erre. Azt szeretném, hogyha a támogatásáról tenne tanúbizonyságot, támogatja majd az Egyesült Királyságbeli helyi és önkormányzati szinteket itt az Európai Unió intézményeinek keretein belül. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most pedig Bárnyi úrnak adom meg a szót hogy reagáljon. Euh, merci à, à tous ceux qui sont intervenus. Euh. Köszönöm szépen a kérdéseket. Spice és Anthony euh, képviselő az emberi és a gazdasági szempontokról beszélt, de hát mindannyian sajnálatosnak tartjuk ezt a döntést, de tiszteletben tartjuk. És a bevezetőmben is mondtam, hogy a britek barátaink szövetségeseink, szomszédaink és partnereink maradnak. Egész egyszerűen más új alapokra, jogi és szerződéses alapokra kell helyezni ezt a partneri viszonyt, mert az Egyesült Királyság nem akar már az Unió tagja lenni. Én azon fogok dolgozni, hogy az említett területeken ezt az új partneri viszonyt létrehozzuk. Buchanan úr, nem akarok a brit belső vitákba beavatkozni. Wales és Skócia viszonya az Egyesült Királyságon belül, ez nem a mi dolgunk, ez a londoni kormány hatásköréhez tartozik, úgyhogy ez ügyben véleményt nem nyilvánítanék. Akár csak Simon Sur, Anthony úr is beszélt arról, hogy a régiókkal folytatott párbeszéd milyen fontos. Nos, egy struktúrát, párbeszédet, miniszteri szintű struktúrát párbeszédet, illetve technikai és parlamenti szintű párbeszédet is tervezünk. Annak érdekében, hogy a közös érdekekről mindannyiukat érintő kérdésekről tematikus párbeszédet folytassunk, amelyre szükség van az európai régiók és a brit régiók között e, ilyen párbeszédet önök kezdeményezhetnek. Biztosítatom önöket arról, hogy továbbra is nyilván, véleményt nyilváníthatnak ezügyben, emiatt nem kell aggódniuk. Fenyból úr beszélt arról, amikor Jutlandon jártam ezen a halászhajón, nem felejtettem el. Valóban egy kiegyensúlyozott megállapodást keresünk, ami nyilván nem lehet ugyanaz, mint a mai a halászati politika ügyében meg kell újra állapodnunk arról, hogy az európai és a brit halászok egymás vizeihez milyen feltételekkel férhetnek hozzá. Emzért említettem, külön kiemeltem a halászati politikáról kötendő megállapodást, amelyet majd a gazdasági kapcsolataink keretében kell rendezni. Gamallo asszony, én is voltam agrárminiszter Franciaországban, ahol aztán bőven van fő, e, földrajzi eredet megjelölés és védett e, földrajzi eredet megjelölés, gondoljunk csak a sampányra, a pesgőre. Fontos megtalálnunk azt, hogy a szellemi tulajdonjogok védelme, amely a 3000 e, védett eredet megjelölést illeti, ez megmaradjon Reméljük, hogy az Egyesült Királyságban önök is tudnak majd francia pesgőt exportálni, és azt is reméljük, hogy a skót viszki is továbbra is jöhet Európába. Mindannyiunk közös érdeke ez. egy harmadik országból származó termékek fogyasztásának előfeltétele az Európai Unió piacán belül az, hogy az európai normákat, például élelmiszerbiztonsági és egészségügyi normákat tiszteletben tartsák. Ez igaz bármelyik harmadik országra, nem csak az Egyesült Királyságra. Gibraltar kapcsán 27 tagállam egyhangú döntésének eredményeképpen a spanyol királyság előzetes jóváhagyásához kötöttük a Gibraltárral kapcsolatos jövőbeni megállapodást. Többen felvetették eh, Hamburg kapcsán is azt is, hogy eh, hogyan készülünk fel a Brexitre. Eh, hétszáz 700 holland, Írosz, 1000 ír és 500 belga új vámhivatalnok képzése folyik, új posztokat kreálnak. Nem mehet minden a régi kerékvágásban tovább, ezt említettem, fel kell erre készülni a, a vám hivataloknak is. Lesznek ellenőrzések, a termékek kapcsán vizsgáljuk majd, hogy az európai szabályokat betartják-e minden ágazatnak, minden szektornak, minden cégnek készülnie kell erre. Nyilván a britekhez legközelebb álló régiókat ez különösen érzékenyen érinti. Minden cégnek annyi a kitettsége mértékétől függő módon kell készülnie a Brexitre. A kutatás és az Erasmus program kapcsán meggyőződésem, hogy együttműködésünket eh, az egyetemek közötti együttműködés, illetve az Erasmus kapcsán folytatni kell a programot, de valahogy másképp. Egy nagy francia kórház vezetőjével eh, találkoztam, akik eh, a rák ellenes kutatás élenjáró harcosai, és a Cambridge-i kórházzal szorosan együttműködnek a, az Alzheimer-kór, illetve a rák elleni gyógymódok kutatásában mindenképpen szoros együttműködésre lesz szükség a jövőben is, ehhez meg kell találni az új pénzügyi és jogi alapokat, ahogy azt már említettem. Két Fini és Simonson kollégák Írország ügyét említették. Nos, pár hónappal ezelőtt jártam Észak-Írországban, többször jártam, de legutóbb Danganönben, ahol találkoztam mm, ír nők egy csoportjával, és Fini asszony, pontosan azt láttam, amit ő, amiről ön is beszámolt. Írország kérdése nem csak vám határellenőrzés kereskedelem kérdését illeti olyan nőkről és férfiakról van szó, akik egész egyszerűen nem akarják, hogy a, a nehezen megszerzett béke e, e, helyét átvegye újra az erőszak. És két éjszak ír nő is kapott nobel díjat, hiszen elképesztő munkára volt szükség ahhoz a határ mindkét oldalán, hogy béke legyen. Az Európai Unió nem kevés pénzzel és erőfeszítéssel támogatta ezt az egész folyamatot. Tehát a válaszom az, hogy igen, bárhol is legyek, bárhova is megyek, én szeretném a nagypénteki megállapodást minden erőmmel megőrizni, megvédeni. Arnold Arch. Én nem értem, hogy milyen megszégyenülésről vagy megszégyenítésről beszél. A brit kormányjal megállapodtunk, egy kiegyensúlyozott megállapodást fogadtunk el, amely a sziget, a brit szigetek egészének kedvező, ami pedig a backstopot illeti, amit erős kritikával illetett, nem akarjuk a backstopot ö, életbe léptetni. Ez egy olyan garancia, egy olyan véd záradék, ha úgy tetszik, ami a ö, békét garantálja, tehát ez tényleg valóban az utolsó meccs várunk, mi örülnénk legjobban, hogyha ezt nem kellene életbe léptetni. Készen állunk egy ambíciózus kereskedelmi megállapodásról tárgyalni, ahogy azt ön is mondta, persze vannak a briteknek is olyan témák, amiből nem engednek, és vannak nekünk is ilyenek. 21 hónap legalább az átmeneti időszak, lehet, hogy több. Az átmeneti időszak jogalapját ez a kilépési megállapodás adja. Ha nincs kilépési megállapodás ratifikálva, akkor nem lesz átmeneti időszak. Köszönöm, köszönjük szépen! van még bőven tennivalónk. Hogyha valóban rövidre fogják, akkor még kilenc hozzá szólónak tudok szót adni. Úgy látom, hogy Bárnyi úr még tud maradni pár percet, akkor tényleg csak röviden. Prigulézó. Bien, eh, gracias. Köszönöm szépen. Május 26-án európai parlamenti választások, illetve helyhatósági választások is lesznek Spanyolországban. Szeretném jelezni, hogy mennyire nyugtalanít e, ez a bizonytalan helyzet. 240 ezer brit van bejegyezve Spanyolországban, főleg a partmenti térségekben, például Murciában, ahol én, ahonnan én származom, 13 ezeren vannak regisztrálva. Itt nem turistákról van szó, hanem olyan személyekről, akik a szomszédaink, akik ingatlanokat birtokolnak, és ott adót is fizetnek. Ha a brit parlament ratifikálja a megállapodást, akkor nem biztos számunkra, hogy ők részt tudnak majd venni a választásokon, aktív és passzív választói jog is megilleti őket, indulhassanak a választásokon, nem biztos, hogy nem egyértelmű számunkra, hogy milyen helyzet lesz, amennyiben a, nem lesz megállapodás. Két oldalú megállapodást kell kötni Spanyolországgal, és az sem biztos, hogy ha igen, akkor ezt időben meg tudjuk oldani. Tehát ez egy nagyon kellemetlen helyzet, amely beárnyékolja a kapcsolatokat. Köszönöm. Merci beaucoup. La parole maintenant notre collègue Dorin Köszönöm szépen, Dorin Hodál kolléga következik. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, Bárnyé úr, nagy megtiszteltetés számomra az, hogy a Régiók Bizottságának munkájában részt vehettem az elmúlt esztendőkben, és nagyon nagyra értékeltem azt, ahogyan megosztjuk egymással az információt, ahogy közösen fejlődünk, növekszünk, és mindenkinek, mindenkitől elnézést kell kérnem azért, hogy egy ilyen eseményt erőltetünk mindenkire, hiszen ez, ez mindenkit negatívan fog ér, érinteni. Veszteségekkel kell számolnunk. Az elmúlt három esztendőben az Egyesült Királyságban folyamatosan vitákat, érveket hallgattunk, és mind a jobb és a baloldal részéről hazugságokat és manipulációkat kellett, hogy elviseljünk. Én a Remain-re szavaztam, tehát Brexit ellen. Egy olyan régióból származom, amely mégis a kilépés mellett szavazott, és ez nagymértékben érinti a szociális szolgáltatásainkat, például a kórházak munkáját, hiszen itt munkaerőre van szükségünk. Nem tudom, hogy hogyan segíthet nekünk abban, hogy leállítsuk ezt a folyamatot, népszavazásra kerüljön sor, és így az Európai Unió családjában maradjunk. Ha tud, segítsen, kérem. Mr. President. Emil Bok következik. Barnier úr, a Brexit elmondta, hogy egy olyan helyzet, amelyben mindenki vesztes. Persze nem ez itt most a megfelelő pillanat és hely sem ahhoz, hogy megvitassuk, miért van itt, de le kell vonnunk a tanulságot, hogy ez soha többé ne forduljon elő. Ezért úgy gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt kellene hajeznünk arra, hogy lentről építsük és erősítsük Európát, nem pedig fentről lefelé. Mit jelent ez? Jobban meg kell hallgatnunk az embereket, a helyi regionális önkormányzatokat, a városokat és természetesen az embereket. A második pont pedig, mit tehetünk most? A Brexit küszöben áll, mit tehetünk tehát? Pusztán a kár mérséklésére van lehetőség, és itt el kell ismerjük, hogy kitűnő munkát végzett biztos úr, annak érdekében, hogy legyen megállapodás, elérjük a lehető legjobb megállapodást. Egy konkrét kérdésem volna. Ahogyan ön is említette, európai állampolgárok most ott élnek egy távozó Egyesült Királyságban. Mi lesz az ő jogi státuszuk, hogyha nem lesz megállapodás jövő évelején? Köszönöm szépen. Le prochain orateur est notre collègue C.S. Logan. Ja, dank u wel, voorzitter. Complimenten voor de heer... C.S. Logan. Köszönöm szépen, Barnier úr, köszönöm annak, amit tett. Ugyanakkor sajnálattal vagyok kénytelen tudomásul venni, hogy a jövőben a kapcsolatok másképpen alakulnak, és ennek most kezdődik az első szakasza a gazdasági kapcsolatok átalakulnak, még több regionalizmust, nacionalizmust látunk. Azt hiszem, hogy ez mindannyiunkra nézve felelősséget jelent. Erősítenünk kell az európai értékeket, a szolidaritást, az egységet Európában. A Brexit nem az együttműködés vége, hanem talán egy új szakasz kiinduló pontja. A regionális együttműködés talán egy kezdete volna. Egy kérdésem, elnök úr. A fő tanácsnok azt mondta, hogy az Egyesült Királyság egyoldalúan visszavonhatja a kilépési szándékát. Ha ez megtörténik, akkor az Európai Unió kész lenne arra, hogy az Egyesült Királyságot ismét felvegye, illetve karjaiba zárja? a Velszel való együttműködés, a baráti és szolidaritási nyilatkozat, mi most azon dolgozunk, hogy értelemmel töltsük meg ezt a szolidaritást. Derdre Ford. Ford kolléga következik. Uh, apologies if I labor the point, but our kérek, de rögtön a lényegre térnék. Nagy mértékben érinti régiómat a Brexit, hiszen több millió tonna termék megy keresztül kor kikötőjén, és ideálisan a szárazföldi hozzáférés megmarad számunkra, mégis készen állunk az összes forgatókönyvre, és olyan megoldásra van szükség, amely Írországnak Írországnak megfelelő lehetőséget biztosít a kereskedelem szempontjából is. Ezért szeretném, hogyha az Atlanti folyosóba bevennék Írországot, és így hozzáférnénk az Északi-tengerhez, illetve a francia kikötőkhöz való hozzáférés is nagyon fontos, a földrajzi, a földrajz nagyon lényeges aspektus, fontos a francia, a portugál és spanyol piacokhoz való hozzáférés. Ez kifejezetten fontos a mezőgazdasági termékek esetében, hiszen ott a szállítási idő ö, fontos tényező. Merci beaucoup. Et la parole est maintenant à Margaret Lisman. Margaret Lisman következik. Thank you. Köszönöm szépen. Én egy kisvárosból származom, Burnleyből, északnyugat eh, Angliából. Az állampolgárok eh, többsége a távozás mellett szávazott, eh, ugyanakkor mi nagyon fontos szolgáltatásokat nyújtunk az Airbusnak és a Rolls-Royce-nak is. Ők a fő munkaadók a mi térségükben. A helyzet fokozatosan javult a térségünkben, az Európai Uniónak köszönhetően új vállalkozások érkeztek a térségbe. Ha elhagyjuk az Európai Uniót, akkor a helyi önkormányzatunknak nem lesz szava Európában, de a központi kormány számára sem. Ezért aggódom amiatt, hogy hazámra milyen hatással lesz a kilépés. Az intolerancia most el, elfogadhatatlan a kisebbségekkel szemben előítéletek hangzanak el. Bármi is legyen a jövő héten a parlamenti szavazás eredménye, már nagy kár érte így is az Egyesült Királyságot is és Európát is. Továbbra is azt remélem, hogy lesz egy második szavazás, és lesz egy esélyünk arra, hogy visszájára fordítsuk a Brexitet. Köszönöm önnek, várni úr, hogy minden öntől tehetőt megtett ezen nehéz körülmények közepette. Noah Samuel Azopardi. Samuel Azopáki kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Bernyé úr. Máltai vagyok. Málta és az Egyesült Királyság szoros kapcsokkal kötődik egymáshoz. Egy angol uralkodó után elnevezett város polgármestereként sok brit barátom van, sok brit él az én a mi városunkban. Következő kérdéseket intézem önhöz. Hogyan lehet megvédeni azokat a briteket, akik uniós állampolgárok és szeretnének az unióban élni, akiket most jogfosztottá tesznek? Akik szeretnének maradni, mit tehetnek annak érdekében, hogy a jelenlegi helyzetet orvosoljuk? Köszönöm. Declan McDonald. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyes brit politikai vezetők számára a hatalom fontosabb, mint az emberek. Ez vezetett oda, hogy a Brexit káros hatással lesz nem csak erre a generációra, hanem a jövő generációra is, ha nem születik megállapodás. Észak-Írországban vannak, akik ellenzik a backstop megoldást, ezt a védőzáradékot, lezárnak a határt két irányban milyen hatással lenne ez az emberekre? Nem gondolnak ebben bele? A nagypénteki megállapodást nem szabad kockára tenni, az Európai Unió ez, ez ügyben egyértelműen fogalmazott. Egy határmenti megye vezetője az ír önkormányzatok konferenciáján a közelmúltban beszélt arról, hogy a határ túloldalán élőkkel milyen jó az együttműködés a kultúra területén, ennek az együttműködésnek az akadályai remélem nem gátolják majd ezt a jövőben. Bárnyé úr, együtt kell a 27 tagállam állampolgárai érdekében ön kiváló munkát végzett, amiért köszönetet mondok anyanyelvemen is. Köszönöm szépen, utolsó hozzászólónk, Vyacheslav Trinka. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážený pán Barnier. Spojenom... Elnök úr, Barnier úr. Az Egyesült Királyságban 70-90 ezer szlovák állampolgár él, az Európai Unióban pedig összesen 3-4 millió állampolgár. Hogyha szlovák állampolgárokról beszélünk, akkor itt mindenek előtt a kelet-szlovákiai térségekről van szó. Ők munka céljából, munkakeresés céljából hagyták el az országot nagyon sokan. Az európai állampolgárok és a szlovák állampolgárok eh, jogállása egy soft Brexit eh, esetén eh, nem egyértelmű most még, nem lehet tudni, hogy mi lesz a helyzetük, hiszen ez attól is függ, hogy mi lesz a megállapodás. A kelet-szlovákiai állampolgárok szempontjából, tehát nagyon fontos ez a megállapodás. Amennyiben nem lesz megállapodás és kemény Brexit-tel kell szembenéznünk, az átmeneti időszak után attól tartok, hogy több tízezren visszatérnek majd rövid időn belül. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a régiók bizottsága számoljon ezekkel a következményekkel. Fontosnak tartom, hogy az előkészületeket már most elkezdjük, ne csak a keretmegoldásoknál, hanem a regionális politika, a cselekvési tervek konkrét elemeinél. Vzhľadom na uvedené, preto navrhujem, aby e, sa Európsky výbor regionov zaoberá... Azt javaslom, hogy e, a régiók bizottsága hozzon létre egy különleges bizottságot, amely tanulmányozná a Brexit kihatásait, és konkrét régiókra nézve megoldásokat javasol, levonja a következtetéseket konkrét régiókra nézve, hogy ott meghozhassák a szükséges intézkedéseket. Köszönöm, be kell fejeznie. Kétszer annyit beszélt, mint annyi a hozzászólási ideje volt. Újra megadom utoljára Bányi úrnak a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nos, először is. Ah, monsieur Plegezuelo Alonso sur... Plegezuelo Alonso úrhoz szólnék, hogy mi történik a brit állampolgárokkal, mint egy másfél millió állampolgárról beszélünk, aki határainkon belül él, illetve országainkban, hogyha amikor az Egyesült Királyság harmadik országá válik, akkor a brit állampolgárok nem vehetnek részt az Európai Uniós választásokon. Tehát ez arra az esetre vonatkozik, amikor már megtörtént a kilépés. És az önkérdés az önkormányzati választásokra vonatkozott. Ez egy másik kérdés, hiszen minden egyes tagállam minden egyes tagállam nemzeti hatáskörébe tartozik, autonóm hatáskörébe tartozik az, hogy szabályozza az önkormányzati választásokon a harmadik országok állampolgárainak részvételét. Tehát ez tagállami hatáskör. Aztán továbbra is még az állampolgárokkal kapcsolatos kérdéseket vetette föl, mint Bok, Trinken úr, illetve mások. Nos, megállapodást irányozunk elő, amely mindenképpen méltányos és helyes, és a parlament segítségével megpróbáltuk az állampolgárok biztonságát garantálni mindkét oldalon. És itt nem csak a 90 ezer szlovák állampolgáról van szó, hanem az olasz, a lengyel és más országokban élő állampolgárokról, illetve azokról, akik az Egyesült Királyságban élnek. Itt a lakhatási jogokról, valamint a munkához való jogról van szó, és ez 2020-ig biztosított, hogyha a szerződés életbe lép, akkor ez lesz érvényes számukra életük végéig. Szerintem ez egy nagyon pozitív megállapodás és kölcsönös. Természetesen nagyon fontos az, hogy ez a megállapodás életbe lépjen. Hogyha nincs megállapodás, bokúr, akkor ez egy prioritási terület marad, és, és egyoldalú intézkedéseket fogunk hozni. De jelenleg nem ebből indulunk ki. Nem erre készülünk, hanem arra, hogy megállapodás születik a Brexit kapcsán. Dorin Udár képviselőnek szeretném elmondani, hogy igen, figyelemmel hallgattam, megérzem a, megértem az érzelmeit, folyamatban vagyunk, és ezt népszavazással döntötték el a brit állampolgárok. A kormány úgy döntött, hogy kilépett az Európai Unióból, illetve az egységes Kezből, és ez következményekkel jár. Nem mondhatok erre semmi más, csak azt, hogy ez az Egyesült Királyság döntése, az Egyesült Királyság kormányának a döntése. Aztán Természetesen volt egy demokratikus vita nagy britanniában ez erre az eredményre jutott, és most a, a, a kormányjal vagyunk tárgyalásban. Ez egy egyszerű jogi folyamat. Sziz Logan beszélt a következményekről. Bilbo, que euh, refaire la preuve de l'Europe à chaque instant. Hein? Emi Brock is arra utalt, hogy minden egyes alkalommal ki kell állni Európa mellett, el kell mondani, hogy milyen értékeket képviselünk, mik, mik azok a, a tények, amelyek összekötnek bennünket, és itt a, gondolok a belső piacra, ami nem csak a szabadkereskedelemről szól. És azt hiszem, hogy ezt most már a britek is lassan felfogják. A belső piacsal egy, egy jogi, egy társadalmi, környezetvédelmi jogrendszerben, ökoszisztémában dolgozunk, amely közös szabályokat állít fel, közös ellenőrzést, és ezen fölül van egy közös igazságszolgáltatás is, tehát sokkal több ez a puszta kereskedelemnél. Az amerikaiak, a kínaiak ezért tartanak bennünket tiszteletben, mert ez a belső piac ez az egységes piac egy olyan gazdasági és társadalmi élettér, amelyben 500 millió fogyasztó él, és több millió vállalkozás működik. Erről van szó, erről a szövetről, ebből lépne, lép ki az Egyesült Királyság. És tiszteletben tartjuk azon döntésüket, hogy autonómiájukat vissza akarják kapni. Ahogyan hallottuk Logan úrtól, fontos, hogy kiálljunk Európa mellett, elmondjuk, hogy milyen előnyöket hoz Európa, és ezzel választ adjunk az állampolgárok aggájaira. Igen, ez fontos. Ami a bírósági döntést illeti, erre vonatkozóan nem mondhatok semmilyen véleményt, hiszen majd hétfő reggel kerül ez nyilvánosságra. Aztán Ford asszony szólt az írországi helyzetről, és igen, én is kimondhatom, hogy semmilyen hozzáadott értéket nem képvisel a Brexit, negatív hatással van, különösen Írországra, hiszen az együttműködési e, stabilitás és béke folyamatot érinti, és megvan a regresszió kockázata. Nagyon e, fontosnak tartjuk azt, hogy az Egyesült Királyság a Dublini kormányal karöltve ö, e, fenntartsa a nagypénteki megállapodást, és a tisokkal együtt azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó volt a, az eddigi együttműködés. A, nagyon is tisztában vagyunk azzal, hogy milyen következményekkel jár az, hogyha egy ilyen folyosó nyílik meg Írország és az Egyesült, illetve Európa között, és erről Bulls biztos is beszélt. Aztán ami a belső brit politikai kérdéseket illeti, erre nem szeretnék reagálni, de igen, tudom, hogy nagy mértékben érinti a brit vállalkozásokat, illetve az értékláncot a Brexit, de hát ez ennek a következménye egy kilépésnek, vannak következményei az ellenőrzés területén, és igen, néha az, az ilyen ellátási lánc vagy értéklánc is sérül. A lehető legjobb megoldást próbáljuk kialakítani, és azt hiszem, hogy jelenleg olyan megállapodás van előttünk, amely a sziget számára gazdasági szempontból pozitív lehet, és valamennyire próbálja féken tartani a Brexit következményeit. Munkatársaimmal együtt feljegyeztem mindent, amit elmondtak. Az általam vezetett Task Force továbbra is rendelkezésükre áll, amennyiben valamilyen konkrét kérdésük lenne, forduljanak hozzánk, akár az elnök segítségével, és minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy reagáljak ezekre. Köszönetet mondok önöknek. Cher Monsieur Barnier, vous voyez à l'applaudissement que vous avez été vraiment à la hauteur de la tâche qui vous a été confiée. Et... Köszönjük szépen, hogy elfogadták, elfogadta a meghívásunkat, és hogy majdnem egy fél órával tovább maradt, mint ahogy azt terveztük. Kiváló és valóban fontos alkalom, amikor itt van közöttünk. További sok szerencsét és minden jót a munkájához. Valóban egy történelmi vastag dokumentumot tart a kezében. Hát csak az idő dönti el, hogy mi lesz ebből. Még egyszer sok szerencsét. Cher kollég! Kedves kollégák! Gyakorlatilag majdnem befejeztük a munkánkat, gondolom nincsen a jelölt elnökségi tagok megválasztásával kapcsolatban ellenvetésük. Az új tagokkal és póttagokkal kapcsolatos információt is megkaphatják. Február 6-7-én kerül megrendezésre a következő ülésünk. Köszönöm mindenkinek, aki segítette a nagyon sűrű programú ülés megszervezését. Köszönöm a tolmácsok munkáját is. Mindenkinek kellemes karácsony ünnepeket kívánok, pihenjék ki magukat, mert jövőre is rengeteg munka vár ránk. Tehát boldog karácsonyt és új évet kívánok mindenkinek!